Meine Damen und Herren! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt kollégák! Ich möchte gern die Sitzung eröffnen. Szeretném megnyitni az ülésünket. Bárkinek van-e észrevétel a napi rendel kapcsolatban? Nincsen. Az elnöknek nincsenek közleményei. Fleckenstein Tartsa meg magának a megjegyzéseit. Nos, akkor térjünk is rá a jegyzőkönyvre. 2015. december 7-en, aki a jegyzőkönyvet elolvasta, van ellenvetése? Úgy látom, hogy nincsen. Akkor a szokásos módon ezt elfogadottnak tekintjük. Ezzel a négyes napi rendi járunk. A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény végrehajtása különös tekintettel az ENSZ CRPD bizottságának záró észrevételére. Richard itt az előadó. Igen? Ki képviseli őt? Fleckenstein úr, már megint. Nem szeretne hozzászólni, akkor szavazás. Egyes kompromisszum mellette,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 Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 29-3 ellenében 17 tartózkodással elfogadtuk. 8-as kompromisszum. Mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Elektronikusan végszavazás következik, megnyitom a végszavazást. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom. 27 melletten négy ellen üdvözöljük és gratulálunk az előadónak, Fleckenstein úrnak, és csak kompromisszumok voltak, ez egészen egyedülálló helyzet, nem tudom, hogy láttunk-e már ilyet korábban, ez azt jelenti, hogy az előadó és a sedók között nagyon jól működött az együttműködés, köszönet ezért. Ötös napi rendi ponthoz értünk. Az emberkereskedelem ellen az uniós külkapcsolatok terén folyó küzdelem. Lochbiller képviselő az előadó. Lochbiller asszony, van-e bármilyen észrevétele? Akkor kezdjük is a szavazást. Egyes bekezdés mellette. Elnézést, egyes bekezdés 57-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Az 58-as nem befogadható. Miért? senki nem tudja. Az 54-es szabály alapján. Tehát a DROA és az affet illetékességén kívül esik, van-e ellenvetés, nincs, akkor erről nem szavazunk. 59-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 60-61-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 25 mellette, 28 ellene elutasítottuk. 63-as mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk, 64 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 65 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 70-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 71 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 72 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 73-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 75-ös módosító mellette, ellene, tartózkodást elutasítottuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodást elfogadtuk, ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodást elfogadtuk, hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodást elfogadtuk, hetes kompromisszum mellette, nem, ez két részből áll, három részből. kettőből áll. Első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom. 28 mellette, 23 ellene, három tartózkodás elfogadtuk. 89-es, nem, ez itt mind oka fogyott. est visszavonták, 98, 98-as. Mellette, ellene, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 25 mellette, 29 ellene, elutasítottuk. 99-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 107-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 109 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 110 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 116-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 119 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 121 mellette, ellene tartózkodást elutasítottuk, 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodást elfogadtuk, 132 mellette, ellene tartózkodást elfogadtuk, 139 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 140 mellette, 139-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 39 mellette, 14 ellene, két tartózkodással elfogadtuk. Ki akart ezt ellenőrizni? Whisky. 140-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 141 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 142 mellette, 141-est, Gunnar, I'm just sharing a meeting for a vote. Could you formulate that, please? Lezárom a szavazást. 19 mellette, 36 ellene. Elutasítottuk. Egy, egy. 142. Kettes mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 27 mellette, 21 ellene elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenhármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizennégyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 155-ös módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 156-os mellette, ellene tartózkodást elfogadtuk. Elfogadtuk. 158 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 162, nem ez hiba, 165-ös mellette ellene tartózkodás még egyszer, a 165-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 166-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 168 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezártuk a szavazást. 25 mellette, 30 ellen elutasítottuk. 169 mellette, ellene tartózkodást elfogadtuk, 170-es mellette. Ellene, tartózkodást elfogadtuk, 171 mellette. Ellene, tartózkodást ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 25 mellette 30 ellene, úgyhogy megint csak ugyanolyan többséggel elutasítottuk. 173-as mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 180-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 183-as mellett, a 18-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodást elfogadtuk. Péter le, valami probléma? I think next time there should be given a reason for that. Is it... Legközelebb ezt meg kellene indokolni. Van ilyen indokolás? that has to be given, but it cannot be decided by the staff of is inadmissible or, or what. We have to know that. We have to know that. I think next time... Erről tudnunk kell, hogy mi is ez az 54-es szabály. Azt gondolom, hogy a képviselőknek előre tudniuk kell, hogy mi ez az 54-es szabály. A munkatársak nem dönthetnek erről. A sedókkal, az előadókkal beszéltek erről? Az előadóval beszéltek erről? Talán el kellett volna mondanom az elején. Igen, el kellett volna mondania. Az Envy-től kaptunk véleményt, és kizárólagos és részint közös illetékességünk van a Libével és a Femmal, úgyhogy nagyon nehéz volt maga a folyamat. Vannak módosítók, amikről lehetett szavazniuk, mást pedig ide kellett bevennünk. De a különböző szakbizottságokban a munkatársak mindenki tudja, hogy miről beszélünk. Én nem így értelmezem a politikát. Megbízom a munkatársakban, de Léne úr után szabadon az ellenőrzés még jobb. Én pedig Buszek urat, Buszek úr eljárása alapján ő döntött arról, hogy a szakbizottsági elnökök együttműködnek. Hát ez is jó ötlet, de én erről nem tudtam, úgyhogy legközelebb, hogyha ilyen előfordul, akkor szeretném, hogyha az elnökök és a koordinátorok is tudnának arról, hogy ez miért történik. Így lehet, hogy ez helyes, csak nem tudom, hogy az-e. És ezért Legalább azok, akik a módosítókat beküldték, őket kellene erről tájékoztatni. Nem, ő nem tudott róla. Nem tájékoztatták. Valószínű, hogy úgy tájékoztatták, hogy az a módosító az befogadhatatlan, de ez önmagában még nem elég. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 186-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. es részenként szavazunk. Első részt kitámogatja. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 19-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 197-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 198 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 199 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 206-os mellette ellene, tartoz, még egyszer, 206-os mellette ellene, tartózkodást ellenőrizzük. Kettőszázhetes. Mellette? Ellene? Jaj, nem. Le kell zárni a szavazást. 21 mellette, 35 ellen elutasítottuk. Ez a 206-os volt. 207-esnél járunk mellette, ellene tartózkodást elfogadtuk, 208 mellette, ellene tartózkodást elfogadtuk, 209 mellette. Ez részenként szavazunk, első rész kitámogatja. Ellene tartózkodást elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 25 mellette 27 ellene elutasítottuk. 211-es módosító mellette, ellene tartózkodást elfogadtuk, 212 mellette, ellene tartózkodást elfogadtuk, 213 mellette, ellene tartózkodást elfogadtuk, 214 mellette, ellene tartózkodást elutasítottuk. 21-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodást elfogadtuk, 23-as mellette, ellene tartózkodást elutasítottuk. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 26 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, zsip, ez ugyanaz, 30-as módosító. Mellette ellene tartózkodást elfogadtuk, 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 40-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 41 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 42 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 43 mellette, ellene, még egyszer, 43-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 44. Két részből áll. Első rész kitámogatja. Ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész. Mellette, ellene, Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 21 mellette, 33 ellene elutasítottuk. 46-os mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 47-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 49 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 30-as mellette, 50-es e, mellette ellene tartózkodás ennek sem volt haszna, elutasítottuk, 51-es mellette ellene 51-es mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 52-es, két részből áll. Ki támogatja az első részt? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész ki támogatja? Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 53-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 54-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Péter le. Nem befogadható. 56-os. Ötvenhatos mellette, ellene, tartózkodás. Még egyszer, 56-os mellette, ellene. Tartózkodás. ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 28 mellette, 22-en ellene elfogadtuk. Egyes módosító. Péter le. Támogatja. Ki támogatja? Ellene. Tartózkodás. A preambulum pontoknál elégtételt nyert, és elfogadtuk a módosítóját. Hármas módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármast? Nem. Legyen egy kicsit udvarias. Lezárom a szavazást. 33 mellette, 21 ellene. Gratulálunk Péter Lének. Folc. Né- 4-es 8-as mellette, ellene, tadék a lengyel EPP kollégának azt javasol, ami egy papírra írnak, az olcsóbbá tenni a dolgokat. Anilnom. Elfogadtuk. 6-os, 16-os, 18-as és 19-es. Ugyanaz mindegyik. Jó lenne, hogyha ismerném a szerzőt, ki van mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 12-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 15-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 17-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 20-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, Ah, jetzt weiß ich, die sind Tudom már, ezeket automatikusan e, elfogadtuk az 51-es cikk e, miatt. Most értettem meg. Tehát automatikusan ezeket elfogadtuk. Ettől még nem lesz persze jobb. Mit jelent az, hogy e, FV? Wer ist äh, für den Frauenantrag, der zu Paragraph 3 gestellt ist? Ki támogatja a hármas bekezdéssel kapcsolatban benyújtott uh, módosítás mellett ellene tartózkodik? Elutasítottuk. Fem... Négyes bekezdéssel kapcsolatban első rész mellette Az első rész ismételten automatikus. Péter Lein azt javasolná, hogy inkább a nőjogi szabizottságban nyújtsa be a módosításait, talán ott meg tudják valósítani. <laughs> Wir kommen zur Abstimmung über den zweiten Teil. Wer ist dafür? Második rész mellette. Ellene tartozkodik. elfogadtuk. FEM ötös bekezdéssel kapcsolatban mellette ellene tartózkodik. Elektronikusan szavazunk, szerintem ezt elfogadtuk. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezártam a szavazást, 33-21 arányban elfogadtuk, rátérünk a hetes bekezdés FAM két részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette eltartózkodik, elfogadtuk. Kilences bekezdés mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes mellette eltartózkodik, elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Akkor rátérünk a 13-asra. Ez is szavazás. Ki támogatja az elsőt? Ellene tartózkodik. Szerintem elfogadtuk a sok tartózkodás miatt. a tartózkodik, elfog... tartózkodik, ezt elmerézzük. Lezárom a szavazást. 22-25 arányban elutasítottuk. 15-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A második része a 16-osnak mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A második részét a 16-os bekezdés módosítójának ellenőrizzük. Lezárom azonnal a szavazást. A 39 igen, 10 nemmel elfogadtuk Lochbiller asszony. Libe kettes bekezdés mellette ellene elfogadtuk. Ötös hmm. mellette ellene elfogadtuk. Ellenőrizzük a szavazást, lezárom. 26 igen, 23 nem, elfogadtuk. Hetes bekezdés mellette Hetes bekezdés mellette, ellene, elfogadtuk. A 22-es, 25-es drogát elfogadtuk? Itt azzal, hogy ez lefedi. Akkor a biztonság kedvéért Szavazzunk a nyolcasról mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Abschluss geschlossen. Lezárom a szavazást. 45 igen, 10 nemmel elfogadtuk. 10-es libe mellette, ellene elfogadtuk. Libe 13 mellette, első rész mellette ellen tartózkodik, elfogadtuk. Libe 14 mellette ellen tartózkodik, elfogadtuk. Libe 16 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Libe 17 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. A 20-as kompromisszum ezt részben lefedi. De akkor szavazni kell arról a részről, amit nem fed le a kompromisszum. It's not clear where we should vote on. Most nem igazán egyértelmű, hogy miről kéne szavaznunk. Would we please vote on preparation. That? Szavazhatnánk erről? Kérdezi a képviselő. Válasz kérem jelentéstevő azt, hogy magyarázza el nekünk azt, hogy mi nincs lefedve. Javad. Mi nincsen lefedve. Részben le van fedve. Részben lefedi ezt a 20 kompromisszum, ez áll itt. So. Bad preparation. <laughs> No, I don't think. Yeah, I, don't, I, I, uh, I think so. Visszatérhetnénk majd erre. Elolvasom a szöveget. azt javasolnám, hogy hagyjuk ezt így ki. Hagyjuk ki. Tisztázzák ezt, majd mondják, majd hozzák ezt be a plenárisra, amit nem, nem fed le ez, ez az én javaslatom. Az a rész, amit nem fed le a kompromisszum, azt majd megszavaztatják a plenárison. Most akkor átérünk a Libe 20-ra, ezt a 12-es Droá kompromisszum lefedi. Erről mit csináljunk? semmit nem csinálunk, nem szavazunk, ez már lefedi a módosító. A következőről viszont szavazunk, 21-es, ezt is lefedi egy másik módosító. A FEM 15-ös módosító lefedi ezt. Elnézést, mondja Lokpiller asszony. Ez egy eljárási dolog, ez nem kötődik a tartalomhoz. Ez egyfajta jelzés, hogy ez már benne van a kompromisszumban. Elnök, hogyha van egy kompromisszum, akkor az, azt úgy hagyjuk. Mindig így járunk el. Hogyha valamit nem tisztáztunk, akkor azt majd a plenárison kell benyújtani módosító formájában Ez annyira egyszerű, Lokpiller asszony. De van, ami benne van a Droá kompromisszumában, de valami pedig benne van a Libe kompromisszumában. Mi ezekről szeretnénk. Thank you. Yeah, and therefore it's covered. Therefore. But, uh, I will not let vote about én nem fogok olyan dolgokról szavaztatni, amelyek más módosokban benne vannak hát készítsenek akkor egy másik listát. Én most a 22-es líve módosítóra szavaztatok mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 23-as libe ugyanez a helyzet. Libe 24-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Libe 25-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es. Arról a részről szavazunk, amit nem fednek le. Ki támogatja azt a részt, a 27-esnél, ami nincs lefedve mellette, ellene, elutasítva. Libe 28-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 29-es mellette, ellene tartozkodik elfogadtuk. 32-es mellette el nem tartózkodik, elfogadtuk. 33-as libe mellette ellen tartózkodik, elfogadtuk. Libe 34 mellette ellen tartózkodik, elfogadtuk. Libe 35 részenként első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Libe 38 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Libe 39 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Libe 40 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 41-es libe mellette, 42-es mellette tartozik, elfogadtuk. Libe A mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk. Libe B mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk. Libe C mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk. Libe D mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk. NV3-as mellette, ellene, NV3-as mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk, NV4 mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk, NV5 mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk. Ellenőrizhetnénk ezt még egyszer? Az ötöst. NV5, ellenőrizzük. Die Abstimmung ist geschlossen. Mit der knappen Mehrheit von 42 zu 8. 42-es 8 arányban elfogadtuk. Kérném, hogy... Igen, hibát követtem el. NV9-es mellette ellene... NV9-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. NV 10-es, ami nincs lefedve mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. NV 11 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Envi 12-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Elnézést, elnök úr, szóbeli módosítót kell benyújtanom. Kicsit elkésett ezzel, mondja az elnök. Igen, elkésett. Igen, elkesett. Készüljön fel időben. De ez már benni van a listámban. Az enyémben nincsen, mondja az elnök. Majd a plenárisra benyújtja ezt a módosított Lokidász, hogy ez egy technikai kérdés. Elnök, nem, én ezt nem hagyom. Jó, van, mindenkinek megvan ez a szóbeli módosítója? Nincs. Hát sajnálom. Szerintem minden politikai frakció megkapja, mondja a képviselőasszony. Elnök, hát azt mondják, hogy nem kapták meg. Közreadták-e ezt a meg, Megvan-e ez mindenkinek? Igen? Oké, okay, hát akkor szavazhatunk erről. NV12, with this ornament. NV12-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. NV13-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Elmű 15 ös mellette ellene tartozkodik. elfogadtuk. Ellenőrizhetjük? Igen. Lezárom a szavazást. 26-26 arányban elutasítva. Egyértelmű. 16-os Envi mellette, ellene, tartózkodik. Az EPP nem részvételével elfogadtuk. Wir kommen damit Uh, 21. 21-es mellette NV 21. Mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 22-es NV mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 24-es NV, az a része, ami nincs lefedve mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 25-ös NV mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Antrag 26. 26-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 27 igen, 25 nemmel elfogadtuk. Préda úr. Elnök úr, a végszavazás előtt hadd jegyezzem meg, hogy 39 bekezdéses véleményt ö, készítettünk mi, és van a Libében 47 bekezdéses vélemény. Úgyhogy egyszerűen el van árasztva véleményekkel. A libe szövege egyébként hosszabb, mint Lockbiller asszonyé. Én ezt egy kicsit furcsának tartom, köszönöm szépen a szavazás előtt, azt hiszem emlékeztetni kell arra, hogy a FET bizottság vagyunk, és a többiek elárasztottak minket. Köszönöm. Préda, Preda, ich muss Ihnen leider recht geben. Igazat kell adnom ennek sajnos, Préda úr. És szeretném, hogyha az elnököt erről az jövőben időben tájékoztatnák, tájékoztatnák az el nem fogadhatóság kérdésről, illetve arról, mit lehet automatikusan átvenni a koordinátorokkal, még erről beszélni fogok. Nem lehet az, hogy ilyen módon kelljen dönteni. Nem szabad, hogy automatizmusok jöjjenek létre, amelyeknek nem lenne szabad létrejönnie, és így egy olyan jelentés fog létrejönni, nem, nem tartozik a mi döntéskörünkbe. Ez nem szabad megengedni, és ezért egyetemvé kell tenni azt, hogy a jelentés készítő tudjon erről döntést hozni. Lehet, hogy olyan dolgokat is jóvá hagynak, illetve elfogadhatónak tekintenek, amely politika, politikailag nem szeretnénk. Egy politikai koordinátor egy megjegyzést tesz, amihez joga volt. Kedves asszonyom, önnek is joga van ehhez. Ez a demokratikus jog kérdése, más frakciókból származó kollégák véleményét is meg kell hallgatni az eljárásról beszéltünk, egy olyan eljárásról, ami nem kielégítő. Ez az egész történet arról, mi van lefedve, mi nincs lefedve, ez nem kielégítő. Ez nem kielégítő, nem kielégítő az eljárás szempontjából, és e- pontosan emiatt helyes az, hogy a jövőben ezeket a kérdéseket jobban elő kell készítenünk, hogy ne alakuljon ki egy ilyenfajta e- egyensúlytalanság. Lockbiller asszon is jelentkezett, utána pedig majd lezárjuk ezt a szavazást. Szeretném megegyezni azt, hogy ez egy nagyon bonyolult eljárás volt, több mint egy évbe tellett az, amíg az elnökök értekezete döntésre jutott. Többször megpróbáltuk ezt másképp elintézni, a, a FEM-nek vagy a Libének lett volna egy saját jelentése, de végül is az volt a döntés, hogy a LIBE vita, a FEM vita, illetve a DROA vita, az legyen egy közös dolog, legyen egy szabályozott eljárás, ahol exkluzív, illetve együtt döntési kompetenciái voltak a szakbizottságoknak. Én nem tudok amiatt bocsánatot kérni, hogy nem készítettük ezt jól elő, hiszen mindig is tárgyaltunk az illetékes társjelentéstevőkkel a szakbizottságokból, de mivel ez um, ekkora meg nem értésbe ütközött, azt szeretném, hogyha a kibővített AFET büro ülésen ezzel még uh, foglalkoznánk. Az elnökök értekezlete, tehát nem fogadta el a mi elgondolásunkat. Elnök, hogyha ennyire bonyolult a helyzet, akkor jobb lett volna, hogyha már az elnökkel beszéltek volna, tájékoztatták volna a problémáról, és így erről beszéltünk volna a bűró ülésünkön. Vannak olyan dolgok, amelyekről szavaznunk kellett volna, amelyek egyeket már le vannak a más módosítóknak. Én ezt nem tudom megérteni. Ez egy technikai hiba a szavazás előkészítésénél. És pontosan ezért nyilvánvalóvá kell tenni, hogy a jelentéstevőnek konzultálnia kell a jövőben az ilyen nehéz esetekről a szabadságunk elnökségével. Most pedig ráterünk a végszavazásra, ki támogatja ezt. Elektronikusan szavazunk. Ki támogatja, ki ellenzi? Ki tartózkodik? Ez geht aber geschlossen. De lezárom a szavazást azért. 44 igen, 6 nem, egy tartózkodás, elfogadtuk. Most rövid szavazások következnek. EU és Libanon. Nem, nem is EU, hanem EU, Európai Közösségek Libanon. Elektronikusan azonnal. Hatos pont. A szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. 46-3 arányban elfogadtuk, gratulálok. EU jegyzőkönyv a Libanon között Romániához csatlakozása után a szavazás. Megnyitom, lezárom a szavazást. 45-2 arányban elfogadtuk. 8-as napi rendi pont, ki támogatja,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 Wir kommen jetzt, soll mal einer hingehen und draufhauen. Wir kommen jetzt zum Punkt 9. 9-es rendi pont következik. MFF. Jill asszony kívánna valamit mondani. Elnézést kér, de nem tudod már itt lenni, de ön, te, ön helyettesítő. Minden rendben van, minden tökéletes. Hát akkor szavazunk. Look, could you go there and find one? Wir kommen jetzt zum Kompromissänderungsantrag 1. Wer ist Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Hatos módosító mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 25-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. 25. 25-ös. Lezártam a szavazást. 21, igen, 25 nemmel elutasítva. 26-os mellette, ellene, tartózkodik elutasítva. 27-es mellette, ellene, tartózkodik. Ezt is elutasítottuk szerintem, de ellenőrizzük. Lezártam a szavazást. 29-19 arányban elfogadtuk. Akkor most elektronikus végszavazás következik, ki van mellette. Me too? What, which one? Nyomj meg én is a gombot, de melyiket? Die Abstimmung ist Lezártam a szavazást. A 36 hét arányban. Kettő tartózkodással elfogadtuk. Szín. Tízes napi rendi pont következik, ha már itt van a kolléga. Hm? What? A Bosnia? Wer macht das? Ich, ne? Ja. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt einen kurzen... Javaslom, hogy eh, vegyünk előre egy jelentést a bosznia-hercegovinai eh, látogatásunkról, azelőtt, mielőtt még Leroy úr megérkezne, aki minden pillanatban ideérhet. A múlt héten Szarajevóban jártunk, és Mostárban. Préda, illetve Plenkovics kollégák beszélnének a mostári látogatásról, mert én ott nem voltam jelen. Megbeszéléseket folytattunk a miniszter tanács elnökével. Na, mégiscsak itt van most már Leroy úr. Akkor mégiscsak megtartjuk az eredeti napi rendünket, és akkor meg is adjuk a szót mindjárt Leroy úrnak.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 Köszönjük szépen. Äh, Nagy örömmel üdvözlöm közöttünk az EKS főtitkárát, hogy beszámoljon nekünk a külügyek tanácsáról, amely tegnap ülésezett. A Szíriára és Irakra vonatkozó regionális stratégiáról tárgyaltak. A International Support group közösen a május 17-i Bécsi ülést követően, és beszéltek a Regional Trust Fundról a szíriai válsággal kapcsolatban, és ...37 milliós támogatásról beszéltük, és Törökország is részt vett a tárgyalásokban, hogy az iraki, libanoni, jordániai helyzet javításáról tárgyaljanak, és ezen kívül a migráció külső aspektusaival is foglalkoztak, és különösen érdekel az, hogy Líbián belül a Sofia 2-vel kapcsolatban hogyan alakul a helyzet, és ebben az összefüggésben még mi is foglalkozunk majd a kérdéssel, és az iszlám állam helyzetéről, hogy az iszlám állam tervei és elképzelései, hiszen ott egyértelműen újabb akciókra készülnek, hogyan alakulnak. Felmerül a kérdés, hogy a globális külpolitikai stratégia helyzete hogyan is áll. Főtitkár úr, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. To be here on behalf of, uh... Nagyon örülök, hogy Mogherini asszony főképviselő nevében itt lehetek, aki tegnap Mexikóba utazott, hogy fontos tárgyalásokat kezdjen a Mexikóval kötendő kereskedelmi szerződés keretén belül. Egy keleti partnerségi miniszteri szintű ülésen indult a tegnapi ülés. Ennek hat tagja volt jelen külügyminiszteri szinten. Ennek a, az ülésnek a célja az volt, hogy a rigai csúcs óta elért eredményeket elemezzük, hogy felülvizsgáljuk az IMP-t, és a keleti partnerségre, a reformprogramokra koncentráljunk, illetve azok végrehajtására a régióban. Emlékeztetésképpen elmondanám mindenkinek, hogy Ukrajna, Grúzia, Moldova, Belarusia, Azerbajdzsán és Örményország tartozik ide. Közös megállapodással kezdődött az ülés, amiben Rigában állapodtunk meg, fontosak a reformok, és kitartásra van szükség a partnerországok részéről. Nagyon sokan rá, utaltak arra, hogy az eredményre kell koncentrálni, hogy kézzelfoghatóak feladatokra koncentráljunk. Ukrajna, Grúzia vonatkozásában például annak érdekében, hogy még hatékonyabb legyen az együttműködésünk, a fő képviselő azt javasolta, hogy a multilaterális architektúrát a következő csúcson felülvizsgáljuk 2017-ben, és aztán állapodjunk meg a továbbiakban. Meg kell mondanom, hogy a egyik kavanak konfliktus miatt megegyeztünk abban, és ezt nagyra értékelték, hogy egy, ö, még nagyobb legyen az együttműködés a 28 ország között. Aztán az EU regionális stratégiájáról volt szó Szíria, Irak és a Daesh elleni harc terén, aztán az EU globális stratégia, migráció témája került terítékre. Hadd kezdjem Szíriával és persze Irak is része ennek a regionális stratégiának. Nyilván önök is tudják, hogy óriási stratégia született 2015-ben a konfliktus átfogó kezelésére. Nagyon gyorsan fejlődött ez a válság, ezért fél évente értékelik a miniszterek ennek hatását, és próbálják a prioritásokat ennek megfelelően alakítani. A folyamat tanácsi konklúziókban csúcsosodott ki tegnap. Továbbra is humanitárius, stabilizációs előfeszítéseket tesz az EU Szíriában, Irakban, illetve még magasabb szintű az EU elkötelezettsége. Ami Szíriát illeti, a főképviselő asszony aktívan dolgoz, tevékenykedett a tárgyalások terén. A múlt héten például Bécsben Stefan Demiszt úrral, az EU speciális küldöttjével együtt, és felhívta a miniszterek figyelmét arra, hogy Genfben mindenkinek vissza kell ülni a asztalhoz, hogy augusztus 1-ére békés megoldást találjanak. Három oldalas a megközelítés. Először is a tűzszünet alkalmazása, másodszorban humanitárius segítséghez való hozzáférés, a harmadik pedig az átalakulás támogatása, ez már hónapok óta folyó folyamat. Több mint 6,2 milliárd eurót mobilizáltak a szíriai válság beindulása óta, és nagyon, minisz, nagyon sok miniszter azt kéri, hogy a megállapodott prioritások alapján még inkább vegyen részt az orosz amerikai offenzívában több miniszter utalt arra a kockázatra, hogy Irakban jelenleg nem jellemző a stabilitás, az iraki kormányt jobban kell segíteni, mindenki tudja, hogy milyen nehézségekkel kell szembenézniük. Több EU támogatásra van szükség, a felszabadított területek stabilizálása, a ö, rend megszüntetése érdekében. Különböző opciókról volt szó, hogy az EU az elkövetkezendő hónapok során Irakot támogathassa. Ami a Daesh-t illeti, az EU szerepét emlegették a globális koalíció kapcsán. A regionális stratégiát illetően volt erről szó, de a konklúziókban is megfogalmazottak ezek a kérdések. Aztán az ebéd során az EU globális stratégiájáról volt szó, nyilván önök is tudják. 2015. júniusában az európai csúcs fogalmazta ezt meg mandátumként, és a 2016-os júniusi tanácson kell értékelni. Nagyon sok konzultációra került sor, a főképviselőasszony jelen volt önök köré, az önök körében is, hogy a stratégiáról beszámoljon, és tegnap említette, hogy amikor tavaly megkapta mandátumot 2015-ben, szándék az, hogy az Európai Tanács elé vigye ezt a stratégiát június 28-29-én a csúcson. Széles körű volt a konszenzus, hogy szükség van erre a stratégiára, konzultációt folytattak már a tagállamokkal, és összességében mindenki képviseli ezt az irányt, amelyben elindul, amelyen elindultunk. Aztán ebéd után a migráció külső aspektusairól volt szó, ahogy már említettem. Nyilván mindenki ezzel foglalkozott, tegnap a miniszterek is, nagyon érdekes volt az eszmecsere, magas szintű dialógusokra került sor, a tranzitországokról, Afrikáról, contribution to migration management in the Sahel and in the Horn of Africa. A valettai csúcs nyomon követése, hogy csak néhányat említsek. Aztán előremutató elemek, a vissza ö, küldés, visszafogadás, pénzügyi források, támogatás biztosítása az afrikai országokkal való eszmecsere során a megfelelő beruházási csomagok témájában, hogy az EU nagyobb részt vállaljon ezekben. Elfogadtunk konklúziókat ebben a témában, és ezek közül néhány a közös közleményben is megjelenik majd az európai migrációs agendában, és ezt a bizottsági kollégium június 7-én kellene, hogy elfogadja a közös közlemény vonatkozásában a migráció külső aspektusai témájában. Aztán a Sofia nevű műveletről volt szó a mediterrán térségben, a legfőbb cél az embercsempészek kérdése. Aztán a tanács megállapodott eszmecserét követően a konklúziók megfogalmazásában, hogy a műveletet 2017. július 27-ig meghosszabbítsa. A libiai miniszterelnök levélben kérte ezt, hogy a már létező mandátumot kiegészítsék további feladatokkal. Most kezdődik az operatív tervezés, illetve már be is indult, csak felgyorsítottuk, a líbiai partiőrség kiképzésével, illetve a libiai fegyverembargó kérdése is felmerül. Ennek mandátumát felül kell vizsgálni, illetve az ENSZ biztonsági tanácsában is lesz vita erről, illetve határozat is születik valószínűleg. Végezetül a konklúziókat a tanácsban Kongó és Dél-Szudán is elfogadta, Önök is nagyon jól tudják, hogy milyen okoknál fogva. Remélhetőleg a következőkben sikerül megfordítani az ott kialakult helyzetet. Úgyhogy nagyjából ez történt tegnap. Természetesen, ha bármi kérdésük van, szívesen válaszok rá. Köszönöm szépen. Prankovics úr, a szó parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök úr, Leroy úr, nagyon köszönöm, hogy mindig el tudja nekünk magyarázni a külügyi tanács döntéseit. Egy-két dolgot említenék. Említette, hogy megvitatták a vízum liberalizációs folyamatot Ukrajna és Törökország vonatkozásában. Ez rendkívül fontos, de nem csak a két ország vonatkozásában, hanem az EU intézmények számára is. És a LIBE az egyik vezető szerepet felvállaló szakbizottság ebben a témában. Kérem mondja el, hogy milyen határidőkkel számolnak, hogyan akarja a bizottsági javaslatot a tanács elfogadni, tekintettel arra, hogy Ukrajna akcióterv elfogadásával mi a helyzet, illetve Törökország a migráció külső aspektusai szempontjából jelentős. A második dolog a Szíriával kapcsolatos konklúziókra vonatkozik, illetve azon tervre, hogy megfelelő körülményeket kívánnak teremteni augusztus 1-ig, hogy politikai átmenet indulhasson be. Önök szerint tekintettel a bécsi tárgyalásokra, illetve az eddigi erőfeszítésekre, ön szerint reális ez a határidő? Mert tényleg nagyon rövid addig az idő, és politikai szempontból fontos számunkra. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen. Uh, I remember the time when... Köszönöm, elnök úr. Emlékszem arra az időre, amikor a külügyi tanács óriási esemény volt a médiák számára, a közvélemény számára. Az embereket érdekelte a külpolitika, és az ilyen ülésektől valamilyen eredményt vártak, olyan témákat, amelyek érintik önöket. Ez alkalommal be kell vallanom, talán e, elvarázsolt az a hely, ahol a zöld türkisz hét alatt voltam, de ez az esemény egyáltalán nem ö, különösebben izgatott fel. Kérdeznék azonban a keleti partnerségről öntől, illetve ez a vita hogyan zajlott le Oroszországgal való kapcsolatunk tükrében. Azok a miniszterek, akiket oda meghívtak, mit mondtak arról, hogy hogyan látják bilaterális és regionális kapcsolataikat az orosz stratégiával. Aztán egy fogós kérdésem is lenne önhöz. Az oroszországi határokon való katonai jelenlét kapcsolatban jól érzik magukat? Ami engem illet, eléggé veszélyes helyzet alakulhat ki, és itt most mindkét fél ö, hozzászólásaira is gondolok. Köszönöm szépen. Uh, thank you much, Mr. Chairman. Um, the, um... Köszönöm szépen, elnök úr. Az Egyesült Királyságban, a Lordok házában egy jelentés született meg, elemezték az operatív kapacitást, hatékonyságot a mediterrán térségben, a Sofia műveletről van szó. Eléggé kritikusan ö, fogalmaztak az embercsempészek hajóinak tön, ö, lerombolásáról, ö, illetve hogy hogyan lehet a potenciális lehetőségeket csökkenteni. Hát ez még további hónapokon során lesz probléma, főleg, hogyha Törökországból a görögországi migránsok áramlata megállt. 600 ezer migráns reket szíriai menekült táborokba egyszerűen szörnyű körülmények között. Ön szerint megnyugtató lesz az a megoldás, amely az emberkereskedőkkel szemben kívánnak fellépni? A milíciák, az ISIS és egyéb vonatkozásában? Líbiában az új kormány stabilizálódik és az az űrzavar, ami kialakult ebben az országban valahogy megfordul, mert Líbia tényleg nagy gond mindenki számára, főleg az Egyesült Királyságban, a Brexit kampány kelyes közepén. Hogyha több tízezren érkeznek megint a földközi tenger partjára, ez rendkívül rossz hír, ami a Brexit népszavazást illeti is. Köszönöm. Thank you. And thank you, Monsieur Leroy. I would like to come back to the Köszönöm szépen, köszönöm Lora úr. Szeretnék visszatérni a migráció külső aspektusaira a tanácsi következtetésekben, ahol uh, írásban leírják, hogy hogyan lehet az afrikai sürgősségi alapot felhasználni. A német média szerint, és ez nincsen a tanácsi következtetések jegyzőkönyveiben, egy, ennek a pénznek az egy részét arra tervezik, hogy határvédelemre fogják felhasználni. részletezni ezt, hogy ez valóban terve, vagy esetleg csak a médiában jelent meg. Ez a Spiegelben és a főbb német tévécsatornákon is elhangzott, és azt mondták, hogy az EU diplomaták úgy döntöttek, hogy titokban tartják azt, hogy mire akarják ezt a pénzt felhasználni, és amikor a stratégiai, politikai párbeszédről beszélünk Szudánnal és egyéb országokkal, akkor persze ez mindig felmerül ez a kérdés hiszen ezen kormányok emberi jogi teljesítménye eléggé szörnyű. Hogyan lehet ezt figyelembe venni? Köszönöm. Euh, merci infiniment, Monsieur Président. Préda képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Két pontot tartok nagyon fontosnak, és erről további részleteket szeretnék kapni, ha lehetséges. Egyrészt, ami a miniszterek konferenciáját illeti a keleti partnerséggel kapcsolatban. Beszéljünk Moldáviáról. A sajtóközleményben láttam, hogy a reformok előrelépéséről beszéltek. Engem különösen érdekelne, hogy a moldávai, moldáviai helyzetet eh, hogyan értékelik. A minisztereknek sikerült-e az közelmúltban reformokat beazonosítani, hiszen egyre rosszabb ott a helyzet. Európa barát a kormány, de az oligarchák ellen kell küzdenie. Ezen kívül hallhattuk, és ön is kiemelte, a végrehajtási elemzését a Törökországgal kialakított megállapodásnak a migránsokra vonatkozóan. A jelenleg kibontakozóban lévő konfliktus Törökországban Erdoánnal és az a lehetséges instabilitás, amely a miniszterelnök váltásból adódhat, és figyelembe véve, véve az ottani elemzéseket és az Erdogan körüllévő személyektől jövő jelzéseket figyelembe véve, itt nagyon is baráti jelzések születnek Erdoganhoz közel álló emberektől az európai együttműködése kapcsolatban. Hogyan látják ezt a helyzetet? Eh, Köszönöm szépen, elnök úr, Leroy úr, rövid kérdésem van. Az elmúlt időszakban, az elmúlt hat hónapban elég ijesztő híreket hallhattunk a kémiai fegyverekről Szíriában, Irakban. Nagyon aggasztó ez a fejlemény. Az ENSZ jelentésében is beszéltek erről. A tanács foglalkozik ezzel? Mit kívánnak ezzel kapcsolatban tenni? Van egyfajta elképzelésük erről, mennyire magas a prioritás Szíria és Irak számára? Nem csak az Assad rezsim kezében vannak ezek az életveszélyes tömegpusztító fegyverek. Gracias, señor presidente. Eh, la crónica que nos ha realizado usted esconde un rosario. Köszönöm szépen, elnök úr. Amiről ön beszámolt, ez egyszerűen katasztrófa sorozat. Beszéljünk Irakról. Négy év óta az iszlám államnak sikerült fenntartania a logisztikáját, amely a kőolaj kereskedelemre alapul egyebek között. A kérdésem tehát a következő milyen európai vagy nemzetközi testületet szankcionált az Európai Unió, vagy szankcionál, amikor iszlám állammal kereskednek, és stratégiai jelentőségű, katonai szempontból és logisztikai szempontból stratégiai jelentőségű anyagokat szállítanak be. Második kérdés. A szíriai szabad hadsereggel kapcsolatos kérdés. A szíriai ellenzék helyzetét nagyban meggyengítette a közelmúltbeli folyamat, és a vahabita fundamentalisták és Assad kormánya, valamint a szír szabad hadsereg koalíciója maga rendkívül meggyengült emiatt egyértelmű, hogy akik a katai hatalmat tartják a kezükben, nekik van politikai hatalmuk. Nos, jelenleg még akkor is, hogyha a béketárgyalások során Genfben ezt eltitkolják, ez tény. Most nézzük meg az orosz jelenlétet, ez is botrányos. 40 nap alatt stratégiai támogatást adtunk az Assad rezsimnek, amely egyébként meggyengült. Harmadik pont, migráció. A migráció bizonyos elhagyott táboroknak a következménye. Ezek egyszerűen lakhatatlan táborok Líbiában például. Azt gondolom, hogy sokkal többet tehettünk volna azért, hogy ezen táboroknak segítséget nyújtsunk. Hogyha nézzük meg például a Sofia vagy egyéb földközi tengeri, égei tengeri műveletet. A Sofia műveletet én magam is ismerem, és beszéltem azokkal a tengerészekkel, akik ebben részt vesznek. Tudjuk, hogy a maffia a csempészekkel együttműködik, és megkönnyítik valójában a csempészek munkáját azáltal, hogy egyfajta távolságot tartanak. Líbiában egyfajta fantom kormányt hoztak létre, ennek semmilyen hatalma nincsen, senki sem hallgat rá. Néhány miniszter a Tripoli térségben lép fel, és a déli területen, Tubruknál, Huftánál és Szepránál egy másik terület alakult ki. Ezen túlmenően a fundamentalista milíciák is jelen vannak. Hogyan gondolhatjuk azt, hogy ezen fantomok megvásárolják ezen miliciákat hogyan gondoljuk, hogy itt kormányozhatóvá, stabilá válik ez az ország. Líbiáról beszélek, egy fantomot hoztunk létre. Én nem a külföldi tárgyalásokról beszélek, én egyszerűen a valóságról beszélek. Katonákkal egy fantomot létrehozhatunk? Thank you. I just have a really short question. Köszönöm. Rövid kérdésem lenne egy olyan kérdésről, amelyről nem beszélt. Bármilyen új fejlemény van-e azzal kapcsolatban, hogy Szerbiával megnyithatunk-e újabb fejezeteket a csatlakozási tárgyalások során? Erről beszéltek-e a külügyminiszterek? Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, Líbiával eh, kapcsolatban kérdeznék, ugyanabban az irányban, hogy Nárt kolléga is emlékeztetett eh, arra, hogy szeretnénk megbízást adni, hogy a libiai partiasséget képezzük, akkor ők majd megállítják a menekült áradatot, visszaküldik a menekülteket Líbiába. Ebben az összefüggésben meg kell azt is kérdezni, hogy milyen fajta nagyságrendről beszélünk. Különböző számokat hallhatunk arról, hogy Líbiában állítólagosan hányan várnak arra, hogy Európába juthassanak. Van egy megbízható számadat erről? Ez is érdekes lenne, és ebből már láthatnánk azt, hogy milyen fajta kapacitásra van szükség ahhoz, hogy ezt megadályozzuk. De nézzük a helyi valóságot is, azt a tényt, hogy ez az ország a Daesh, Daesh irányítása alatt van, hogyan lehet lehetőséget teremteni arra, hogy ez a kormány szintvajon most akkor lesz majd fegyverszállítás, vagy akár a saját missziónk, a Sofia misszió elmehet ezekre a vizekre, és segíthet-e. Mi a terv tehát? A második aspektus a vízum kérdésre, amiről beszéltünk, Ukrajna, Grúzia, Törökország és Koszovó. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy az országok a saját érdemeik alapján, tehát külön kell értékelésre kerülniük, és érdekelne az, hogy milyen időintervallumot szánnak a vízum bevezetésére Ukrajna és Grúzia esetében. Thank you, Chairman. Uh, I have a question regarding the... Kérdésem van az EU regionális uh, stratégiával kapcsolatban Szíria és Irak esetében. A dokumentum felsorolja a prioritásokat, a békefenntartása, a stabilitás, biztonság megszerzése szempontjából felvázolja azt, hogy milyen körülmények között élnek a szíriek és a szíriakiak amikor hallhatunk arról, hogy milyen adóztatásokat követel az IS, akkor emlékeztetnék arra, hogy februárban elfogadtunk ajánlásokat, és mi ezt népításnak tekintettük. A kérdésem az az, hogy a külügyminiszterek ezt a kifejezést miért nem használják, miért nem ismerik el ezt, hogy ez egy népírtás elnök. Engedje meg, eh, főigazgató úr, hogy én is feltegyek egy eh, kérdést. A tengeren keresztül csak akkor tudjuk megadályozni a menekültek eh, áradását, hogyha a partokat is tudjuk ellenőrizni, ebben a török partokat. Ugyanez vonatkozik Líbiára is, és ezért szeretnék csatlakozni a már feltett kérdésekhez ezzel kapcsolatban. És a mentőakció, amit, el, amit végre kell hajtanunk humanitárius szempontból, hogyha egy nagy áradat érkezik, akkor viszont ennek az volt a következménye, hogy Olaszországba, Görögországba óriási menekült táborok jönnek létre, ezt nem akarhatjuk. Nem akarunk szöges drótot felhúzni, és a kérdés azért az az, hogy hogyan fogunk itt előre jutni, hogyan tudunk kiépíteni Líbiában egy határvédelmet a jelenlegi körülmények között. Nos, Hogyha benézzük azt, hogy mennyire kötődik az iszlám állam az ember csempészethez, az, hogy mi Szíriában, nos, szeretném, hogyha egyfajta perspektívát adna. Az is érdekelne, hogy a tanácsban Mogherini asszony egy ideje már beszélt arról, hogy Egyiptomot is be lehetne vonni a Szófia 2-es misszióban, Egyiptomban jártunk a delegációnkkal, találkoztunk az elnökkel ott, és ott volt egy kis fenntartás érezhető, mert a 400 halott, amely két-három héttel ezelőtt haltak meg, ők nem Líbiából indultak el, hanem Egyiptomból indultak el. Nos, szerintem erről is beszélni kell. Ismétle, ismétlem az első mondatomat. mindenképpen egy emberhez méltó megoldást kell találni, és ez csak úgy lehet, hogyha a szemben lévő partok országaival is együttműködünk. Kíváncsi lennék, hogy hogyan lehetne ezt elérni. Mi lesz Törökországgal? Sikerül-e dőrjutni jutni Egyiptommal, és sikerül egyáltalán bármit kezdenünk Líbiával? Köszönöm. Επιδιδέος kollega, jelentkezett még. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Én is meg szeretném kérdezni, hogy tanácsi szinten volt-e eszmecsere arról, hogy mi történne, ha Líbiából jönnek menekültek. Hova mennének? Olaszországba, Görögországba? Ezek az országok már egyszerűen túltelített állapotban vannak. Úgy gondolom, hogy különböző dimenziójú szinten kell foglalkoznunk ezzel a kihívással. Ha Líbiából eljönnek a menekültek, akkor egyszerűen nem mehetnek Olaszországba és Görögországba. Valahova máshova kell, hogy tudjanak menni. Erről volt szó tanácsi szinten. Köszönöm. Okay, thank you very much all for your interest and uh, many important questions. So I'll start with the question. Köszönöm. szépen a kérdéseiket. Akkor a vízum uh, liberalizáció kérdése. Négy ország áll előttünk, Törökország, Koszovó, Grúzia és Ukrajna. Nincsenek rögzített dátumok, mindenkit a saját érdemei alapján uh, bírálunk el. Uh, Törökországgal kapcsolatban a 72 kritériumot áttekintjük, és július 1 -e van benne a megállapodásban, mint határidő, akkor, hogyha minden 72 kritériumot teljesítik. De nincsenek rögzített dátumok, de körülbelül ugyanabban az időszakban lenne ez tehát június, július, vagy kicsit talán később, ez lesz a határidő, de nincsen még pontos időpont. Lesz még júniusban is egy tanácsülés, és akkor meglátjuk, hogy mi történik, de négy, már előttünk van ez a négy ügy. És majd ezután fogjuk ezt a libe elé terjeszteni. Szíria augusztus 1 volt a határidő a politikai átmenet szempontjából, hogy ez reális-e vagy sem. A Bécsi Szíria támogató csoportülésén Keri úrral is, mint társelnökkel találkozhattunk, és ez az ő benyomás, és ugyanez a benyomásunk nekünk is, hogy mi szeretnénk az augusztus 1-ét, mint határidőt megtartani egyetemi célkötőzésként, nem tudjuk, hogy ez reálisan lesz vagy sem, de megpróbáljuk egy az irányba e, elmozdulni. Tudjuk, hogy a tárgyalások nem haladnak túlságosan gyorsan. Ma reggel Margarini aztán találkozik a SZOK új elnökével. Tudjuk, hogy nincs megalapodás az LCC-ben a politikai átalakulásról, de ez az egyetemi célkütőzésünk, és majd a tárgyalások mutatják azt meg, hogy mi fog történni. Ez a célkötőzés, hogy elérjük-e ezt, ezt nehéz megmondani. A média figyelem kérdése, igen, a múltban talán nagyobb volt a külügyi tanács iránti érdeklődés. Mi, nekünk nem az a célunk, hogy média érdeklődést váltsunk ki, mi megpróbálunk megvál, megbirkózni a válságokkal a keleti partnerség érdekes módon egyértelmű, hogy Rusz például egyetemben kimondta azt, hogy szükség van Oroszországra a túlélésükre, az áram, a gázellátás szempontjából, de ugyanakkor ők nyitottak Európa irányába. A keleti partnerség eh, célja hogy segítsünk ezeknek az országnak. Más országnak is van nagyon erős kapcsolata Oroszországgal, és ők is nyitottak Európa irányába. És tanap is elmondtuk azt, hogy a keleti partnerség senki ellen nem irányul, nem irányul Oroszország ellen, de mi szeretnénk ezekkel az országokkal, ezzel a hat országgal eh, erősíteni az együttműködésünket. Ukrajna, Moldova és Grúzia már társulási meglapodás is aláírt az EU-val, többi három még nem. Örményország, Azerbajdzsán és Fehér Oroszország másfajta meglapodásokat írtak alá, de az Európai Szomszédsági Politika áttekintésében is leszögeztük azt, hogy minden országnak érdeke van az EU-s együttműködéssel kapcsolatban, de a három említett országgal, Belarusszal, Azerbajdzsán és Örményország a külön megállapodásoknak létrejönni. Ez nem Oroszország ellen irányul, háromnak nagyon, három ország nagyon komoly kapcsolata van Oroszországgal, de ők is érdekeltek az EU-val való működésben. A keleti partnerségen belül beszélhetünk klímaváltozás, a terrorizmus kérdéséről, tehát szeretnének ezek az országok kapcsolatot az EU-val, NATO kapcsolatok. Több kérdés is irányult erre. Tegnapi ülésünkön, amikor a keleti partnerségről beszéltünk, nem beszéltünk a NATO jelenlétéről. Ez nem volt a célja, de, célja ennek, de pénteken a NATO külügyminiszteri találkozóján tehát a 22 EU NATO tag, illetve a NATO többi tagjai ö, találkoztak, a külügyminiszterek, és ö, nagyon fontos az, hogy erősítsük az EU és a NATO közötti együttműködést. Ö, lesz ö, július elején egy vasói csúcs találkozó a NATO részéről, itt is lesz majd egy EU-NATO közös ö, nyilatkozat. A képviselő utalta a Szófiával kapcsolatos parlamenti jelentésre, amely eléggé kritikus volt. Elfogadjuk a kritikát, viszont tudjuk azt is, és szeretnék néhány számadattal szolgálni. Bizonyára emlékeznek arra, hogy a márciusi tanácsülés után indult el ez a misszió. 1200 ember halt meg a tengeren egy hétvége alatt. Ez egy elfogadhatatlan adat, elfogadhatatlan ez az EU számára, ezért indult el ez a misszió. Ennek egyetlen célja az az volt, hogy, hogy fel lehessen számolni az embercsempészetet. Ez a nem nemzetközi vizeken történik ez a misszió, és több mint 80 embercsempészt sikerült letartóztatni, és 100-200 hajót el, uh, sikerült uh, megszüntetni. a Szófiának nem ez a fő célja, de az ENSZ egyezmény értelmében ez is feladata, hogy megmentsen embereket. 14 ezer embert sikerült megmenteni a vízrofordás elől, tehát több mint 80 embercsempészt már letartóztattak, és 200 hajót elpusztítottak, és 14 ezer embert sikerült megmenteni ez nem elegendő, szeretnék még többet tenni, de mégiscsak ez egy jó eredmény. Hány menekült vár Líbiában? Az adatok eléggé szárazak. Ha megnézzük a hivatalos adatokat, tízezer tízezeres adatot láthatunk, szerintem sokkal magasabb az arány. Ez 200-800 ezer között lehet, nem csak migránsokról van szó, külföldiek, nem líbiaiak és tudjuk, hogy a Kadafi idején nagyon sokan Líbiába jöttek dolgozni, az emberek nagy része, tehát a 208 e, ezer ember e, közül nem akar mindenki Európába jönni, ők szeretnének a környéken ott az olajmezőkön munkát találni, tehát nagyon nehéz megmondani, hogy hányan vannak a migránsok. Az UNHCR és más szervezetek is e, még mindig dolgoznak Líbiában helyi munkatársakkal. És megpróbálják visszavinni azokat, akik szeretnék visszatérni kiindulási helyükre Afrikában. Az afrikai menekült áradattal szemben létrehozott alappal kapcsolatban. Valettában beszéltünk először erről, hogy sikerüljön megoldani a, a, a, a bevándorlás fő okait. Egy 4,5 milliárd, milliárd eurót ajánlottak, 700 milliót már elköltettünk különböző projektekre ezen a területen. a valetai területen, tehát 751 milliót már elkülönítettünk. Ezek teljesen nyílt tárgyalások, támogatjuk a projekteket ezen alapból. Átadtunk egy egy, egy dokumentumot a tanácsnak a 16 prioritást az ország kapcsolatban. Itt feljegyeztük azt, hogy hol van pozitív, illetve negatív ösztönzés. Ez a dokumentum még nem nyilvános. Ön beszéltél Dél-Szudánról, tehát ebből láthatjuk, hogy egyetemben volt egy kis szivárogtatás, de ez csak egy javaslat volt, ez a dokumentum, semmiről nem döntöttünk még. A döntés már teljesen nyilvános lesz, de hogy előkészítsük a tárgyalásokat a tanácsban, ehhez, ezért van szükség erre a dokumentumra. Szeretnénk, hogyha ezekben az országban vitatérnek a, a különböző missziók, és a kotonai egyezmény 13-as bekezdésében, és leszögezik azt, hogy vissza kell téríteni a, a, az állampolgáraikat, de Szudán esetében nem hagyjuk figyelmen kívül az emberi jogi dimenziót sem. Továbbra is szeretnénk a humanitárius párbeszédet folytatni. Margarini asszony találkozott Dandurral, a szudáni külügyminiszterrel, és rámutatott arra, hogy milyen aggájaink vannak az emberi helyzettel kapcsolatban. Tudjuk, hogy a fő útvonal Líbián keresztül halad, de az út másik része Szudánon keresztül halad, tehát Szudánnal is beszélni kell, annak ellenére nagyon nehéz a helyzet ott. Moldáviával kapcsolatban feltett egy kérdést képviselő úr. Tegnap a külügyi tanácson nem beszéltünk ott volt természetesen a Moldávia helyzet, de konkrétan a moldáv helyzetről nem tárgyaltunk, és összességében a hat országról beszéltünk, de nagyon agaszt minket a moldáv helyzet. Nem tegnap, hanem egy korábbi ülésen a moldáv külügyminiszter két pontot felvetett, amit nagyon fontosnak tartok. Egyrészt, mióta a társulási megállapodást az EU és Moldávia között aláírták, transznyisztriai személyek moldáv útlevelet kérnek, azért, hogy az EU-val a kapcsolatokat megerősítsék. Ez kiváló soft politikának tűnik számunkra, és ami a kereskedelmi megalapodást illeti, mióta azt aláírtuk Moldáviával, a transznyisztriai személyek kérik, hogy ezen kereskedelmi liberalizációs, liberalizációs megállapodásnak köszönhetően az EU-val építhessék ki a kapcsolataikat. Tehát ez mindenképpen pozitív. Közben nagyon összetett a helyzet. Az, hogy Európa barát egy kormány még nem jelenti azt, hogy az EU-val történt kialakított kapcsolataink tökéletesek lennének, és minden egyszerű lenne. Aztán felmerült a kérdés a török megállapodással kapcsolatban, és hogy jelenleg milyen bonyodalmak alakulnak ki. Az biztos, hogy az Európai Tanács és a parlament, amely végsősorban dönt erről, álláspontja az, hogy az eddig kialakított kritériumokat kell alkalmazni, ezen nem változtatunk, de ezt gyorsabban próbáljuk elérni, azért, hogy július 1-ére ezt a híres 72 kritériumot fel tudjuk mérni a jelenlegi instabilitás, és az, hogy alkotmánymódosítás történik, ez a 72 kritériumnak nem része, de megnézzük, hogy a terrorizmus ellen hogyan lépnek fel. Ez valóban a tárgyalások egyik mai témája. Meg kell néznünk, hogy Erdogan úr elfogadná-e azt, hogy a terrorizmusról szóló törvénye módosítson. Erről tárgyalunk, és ez nagyon fontos része a 72 kritériumnak. De az elnöki rendszer avagy sem, erre nem vonatkoznak a tárgyalásaink, még akkor is, hogyha ez Törökországban fontos téma. Ez nem tartozik a 72 kritériumhoz. A vízumliberalizációs kérdésben csak a vízumliberalizációs kritériumokról beszélünk, és ezen keresztül próbálunk nyomást gyakorolni. ami Szíriát és Irakot illeti. Az, hogy Európai Uniós szankciók voltak erre, nem tudok válaszolni erre a kérdésre. Képviselő úr, az európai vállalatokra vonatkozó szankciókra nem tudok válaszolni, de ami az együttműködést illeti, az oroszországi fellépés elég hatékony volt. Azt tudjuk, hogy a globális koalíció folytatja a katonai munkáját, nem maga az EU lép fel, Európai Uniós katonák nincsenek ott, de azt is tudják, hogy a globális koalíció munkája Rakka és Moszul körül hát a, próbálják visszavenni az iszlám államtól ezt a két várost, és egyértelmű, hogy tárgyalunk a globál, globális koalíció vezetőjével. Valószínűleg lassú az előrelépés, de az is egyértelmű, hogy a globális koalíciónak nincsenek ott helyszínen katonái, hát vannak, akik ott vannak, ezt tudjuk, de amerikai vagy európai hadsereg ott nincsen, ott tanácsadók vannak jelen, és ezért ez lassabb folyamat egyértelmű, hogy Iránnak vannak ott csapatai, Oroszországnak is, ez egyértelmű. Tehát több időre van szükség. Egyértelmű, hogy terjednek a globális ö, szövetség koalíció által kontrollált területek terjedőben vannak. Ami a maffiával való összejátszást illeti, valóban Líbiában a menekültek helyzete azok, akik elindulnak és hajókra ülnek, elmondják nekünk, hogy gyakran az embercsempészek a maffia veszi őket rá arra, hogy beüljenek a hajóba, és utána pénzt kérjenek a családtól. Tehát egyértelműen fel kell lépnünk az embercsempészek ellen. A líbiai nemzeti megállapodás kormányáról volt szó, mi szerint ezt senki sem veszi figyelembe. Én ezzel nem értek egyet. Bécsben múlt hétfőn láthattuk, amikor is az érintett országok összeültek, és ez, az érintett országok nyilatkozatot tettek, az EU is képviselte magát, az Egyesült Államok és Oroszország is. Egyértelműen kiderül a nyilatkozatból, és ezt kívülről idézem, elismerjük a nemzetközi megállapodás, a nemzeti megállapodás kormányát ismerjük el egyedüli legitim kormányként. Tehát azt nem lehet elmondani, hogy ezt senki sem ismerné el. Az biztos, hogy ö, Turbukban a képviselőház még nem szavazott erről. Úgy gondoljuk, hogy a képviselőház többsége valószínűleg támogatja ezt a kormányt, de még erről nem döntöttek, tehát még ez nem került az ottani alsóház elé. Agida Szele az egyik olyan, akit Líbiában szankcionálunk, és biztos, hogy ezen szankcióról szavazni fognak, és ezáltal megerősítjük a rendszert. Valamint Hafta tábornok, aki nagyon fontos Tubrukban, egyetértek, azt mondta, hogy ő nem ismeri el a GNA-t. Folynak a tárgyalások az egyiptomi kapcsolattartónkkal és az egyiptomi összekötőn keresztül, de ez még nem történt meg. Egyelőre a GNA-nek nincsen meg a teljes hatalma, de ez az egyedüli legitim kormány Líbiában. Tegnap Szerbiáról nem beszéltünk, ez egy további kérdés, tehát arról, hogy milyen új fejezeteket lehetne megnyitni, de azt gondolom, hogy jól mennek előre a dolgok Szerbiával kapcsolatban, és a kialakított párbeszéd a koszovói és tehát a Belgrád és a Prisztinai felek között folytatódik, de erről tegnap nem beszéltünk. A külügyminiszterek nem beszéltek. Líbia ami a parti őrséget illeti, hogy ezt hogyan tudjuk kialakítani. Először is egyértelmű, hogy nemzetközi vizeken fogjuk ezt megtenni. Nincsen kérés arra vonatkozóan, hogy líbiai felségvizekhez elhajózzunk. Két feltételről van itt szó ha az ENSZ biztonsági tanácsa a hetes fejezet alapján erre felkérést adna, akkor lenne erre jogunk, ennek nem sok valószínűsége van. Valószínűbb az, hogy valamikor a líbiai kormány felkér minket arra, hogy menjünk, hajózzunk be a vizeire is. A miniszterelnök levelében ezt nem említi, a biztonsági erőkről, a tengerészeti erőkről és parti erőkről beszél, de arról nem, hogy az ő felségvizeikre behajózzunk. Tehát egyelőre ilyen felkérést nem kaptunk. Ha ilyesmi megtörténnek, akkor az éppen ezért a nemzetközi vizeken fog megtörténni. Fontos együttműködnünk a parti őrséggel, és segíteni nekiket abban, segíteni őket abban, hogy a migránsok elleni küzdelemben fellépjenek. Mint már elhangzott, a migránsokkal kapcsolatos kereskedelmet nagyon sok ö, embercsempész és maffia próbálja ö, terjeszteni, ők ö, bírják rá az embereket arra, hogy a hajóba üljenek, és ezért nagyon fontos az, hogy a parti őrök ö, a helyi felségvizeken, a libiai kikötőkben felléphessenek és hatékonyan tudjanak küzdeni az embercsempészet ellen. Ebben akarunk mi nekik segítséget nyújtani. Ami a Sofia műveletet illeti, most a 2A szakaszban vagyunk, a 2B lenne a felségvizeken való jelenlét, és a kikötődben való jelenlét, de ott még nem járunk, ehhez hivatalos felkérésre van szükség a libiai kormány részéről, ezt még nem kaptuk meg. Szíriával és Irakkal kapcsolatban. Igen, jól tudjuk, hogy az Európai Parlament népírtásnak nyilvánított, ami ott folyik. A kérdés, hogy a miniszterek miért nem ezt a kifejezést használják, én erre nem tudok reagálni. Az egyértelmű, hogy tegnap a külügyminiszterek tanácsán a népírtás kifejezést egyik miniszter sem használta, hogy miért, azt tőlük kell megkérdezni. megkérdezni. Én nevükben erről nem beszélhetek. Ami Brock elnök úr kérdését illeti. egyértelmű, hogy ami Törökországban történt, erről többször beszéltünk, a külügyminiszterek és az európai csúcson is beszéltek erről. Ciprász miniszterelnök többször kérdezte, hogy hogyan tudom megvédeni a határomat, hogyha Törökország nem működik együtt, hiszen Bodrum és Lesbos vagy Kosz között összesen pár kilométer van csak. Tehát, hogyha azt mondja, hogy ha nincsen együttműködés, ahogy elnök úr is mondta, akkor semmit sem tehetünk, akkor nincsen védelem. Egyértelmű, hogy a török megállapodásnak köszönhetően sokkal kevesebb migráns érkezik ezen az útvonalon. De két okból azt gondolom. A fő ok az, hogy a török hatóságok most már együttműködnek egyértelműen, és azért is, mert a migránsok tudják, hogy ez az útvonal már nem annyira nyitott, mint korábban. Ez a két oka annak, hogy kevesebb migráns érkezik. De ahogy ön is mondta, most, hogy a török hatóságokkal együttműködünk, egyértelmű, hogy a líbiai hatóságokkal is együttműködünk, dolgozunk azon, hogy ugyanilyen jó legyen az együttműködés. A líbiai külügyminiszter nem a mostani, hanem a korábbi külügyminiszteri tanácson ott volt, és hétfőn ismét a Líbiát támogató csoport ülésén jelen volt, és folytatjuk a kapcsolatok megerősítését vele, ebben ő is részt vesz. Támogatjuk tehát a parti öröket, és a migránsok kérdésében a civil fellépéseket támogatjuk, hiszen nem akarják, hogy ott külföldi csapatok megjelenjenek a területükön. Még nem járunk itt, de kontingencia tervekről beszélünk, a rendőröket próbáljuk segíteni, és az igazságszolgáltatást próbálunk segíteni ezen területeken, hogy az emberkereskedők ellen fel tudjanak lépni és együttműködhessünk. Az utolsó kérdés, hogy a líbiai menekültek hova mennek. Eddig a földközi tengeren keresztül érkező menekültek leginkább Olaszországba, Lampedusába, Katanyába mennek, nagyon jól tudjuk, hogy nem akarjuk azt, hogy Olaszország menekültáborra változzon, ezért kell még akkor fellépnünk, mielőtt elhagynák Libyát ezeket a személyek, ezek a személyek, és ezért kell a líbiai hatóságokkal, a parti őrséggel és kormányjal tárgyalni, hogy ezt megelőzhessük. És a különböző eszközökkel ezt próbáljuk elérni. Az afrikai alappal, persze sosem elég mindez, de így próbáljuk megelőzni azt, hogy ezen személyek Európába elinduljanak. Ahogy ön is mondta, hogy ha elindulnak Líbiából, a természetes útvonal számokra az az, hogy Olaszországba érkezzenek. És nagyon jól tudjuk azt, hogy Olaszország ekkora menekült áramlatot nem tud felvenni. Ami a központi földközi tengeri útvonalat illeti, jelenleg ez alacsonyabb ezen személyek száma, mint tavaly, de ha ez változna, akkor ezt mindenképpen meg kellene előzni. És ezért fontos együttműködni a hatóságokkal. A parti őrséggel való együttműködés ennek az egyik része. Egy másik rész, amiről tárgyalunk a Szofián belül, az az, hogy biztosítsuk, hogy a jövőben a Szofia műveletnek felhatalmazása legyen arra, hogy felügyelje az ENSZ fegyverembargót Líbia felé. Tudjuk, hogy nehéz fegyvereket tengeren keresztül Líbiába juttattak el a Daesh-nek, és ezért nagyon fontos ez ellen fellépnünk. Van tervünk arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjuk elérni azt, hogy a Sofia műveletnek szerepe legyen abban is, hogy a fegyverembargó keretein belül el lehessen kerülni azt, hogy fegyvereket szállítsanak Líbiába. Azt hiszem, hogy minden kérdésre választottam. Az egyiptomi kérdés, Szofia 2, Egyiptom. Eddig nincsen tervünk, persze az egyiptomi kormányjal kell erről tárgyalni, tehát kapcsolatban vagyunk, a Szofiával kapcsolatban az egyiptomi hatóságokkal. Ahogy elnök úr is mondta, azt tudjuk, hogy nem Líbiából, hanem Egyiptomból is indulnak hajók. Egyiptomban egyértelműen létezik egy hatalma lévő kormány, és egyelőre, tehát az Egyiptomból indulókra nem vonatkozik a Szofia művelet, hogyha Egyiptomból elindul egy hajó, és a Sofia tud arról, hogy veszélyben van az életük, akkor persze segít nekik, de Egyiptomból induló hajókra konkrétan nem vonatkozik a Szofia felhatalmazása. Egyiptommal kapcsolatban vitáról nem tudok. Még erről nem tárgyaltak. Lehet, hogy lesz majd a jövőben, de eddig nem volt erről tárgyalás. Elnök, köszönöm szépen.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 Auf äh, den Tagesordnungspunkt 11. Akkor a 11-es napi rendel folytatjuk. Örülök annak, hogy De Hófe úr, az EU terrorizmus ellenes koordinátora körünkben van. Úgy vélem, hogy Nárt úr, hogyha az ön titkosszolgálati kérdését tisztázta ott, akkor elkezdhetjük a kevésbé fontos dolgokat is. Nárt úr, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megoldotta a biztonsági problémáit. Örülök annak, hogy beszélhetünk ma Kerkov úrral. 2011. júniusában járt körünkben, 11 hónappal ezelőtt, amikor uh, a szomszédos országainkkal történő együttműködésről beszéltünk, mindazon uh, viták alapján, amit a igazságügyi és belügyminiszterek megvitattak 2015 márciusában Marokkóban és Tunéziában is járt, és volt egy olyan elképzelés, hogy Törökországgal is folytassunk tárgyalásokat. Tudjuk, hogy milyen fejlemények vannak. Fontos az is, hogy a terrorizmus ellenes harc csak az ezen országokat történő működés által lehetséges. Tudnunk kell azt, hogy milyen fajta szükséges eszközökre lesz szükség, és ennek során a stabilitás és békéshez hozzájárul eszköz milyen szerepeket fog betölteni. A miniszterek arról is döntöttek, hogy egy erősebb, integráltabb információs építményt hoznak létre az Európai Unión belül, a biztonsági szektor, a terrorizmus ellenes szektor biztosítása szempontjában. Ismerjük a, az itt zajló vitákat, és azt, hogy a belügyminiszterek milyen előkészleteket tesznek a június 9-i tanácsülésre. Szeretném, hogyha majd beszélnénk a roadmapről ebben a tekintetben. Nem tudom, nekünk ebben lesz majd beleszólásunk, de van egy nyilvános vita itt is arról, hogy az Európai Unión belüli titkosszolgálatok milyen módon tudnak együttműködni. Létezik az Europol, amely a szervezett bűnözés, illetve a terrorizmus leküzdésére szolgálna. Mennyire szükséges az, hogy a a titkosszolgálatoknak az Európolon keresztül kelljen ö, menniük. Itt általában bilaterális módon működnek együtt a titkosszolgálatok, a baráti titkosszolgálatokkal. Nincs egy kombinált erőfeszítés, amire szükség lenne ahhoz, hogy minden információt értekelhessünk, hogyha a párizsi és brüsszeli eseményeket megnézzük, akkor láthatjuk az, hogy bizonyos helyeken ismert volt az, hogy ki mozog terroristák között, de a másik fél nem tudott erről. Tehát szerintem nem működött itt az intézményi együttműködés, és mindig ugyanaz a helyzet, hogy a szolgálatok azt mondják, hogy mi csak azokkal osztjuk meg ezt az információt, akikben bízunk. a Vesztfáliában esetlegesen tudtak, ugyanis egy olyan szemét, akit háromszor elítéltek már nálunk észak Vesztváliában, ez a személy követett el Franciaországban egy egy támadást egy rendőrös ellen, elfogták, viszont a francia szolgálat semmit nem tudott arról, hogy már háromszor ítélték nálunk ezt a szemét. Tehát hasonló példákat lehetne még mondani Belgium és Franciaország között is. Érdekelne az, hogy mit gondol erről. Úgy gondolom, hogy tartósan csak akkor lehet ezen javítani, hogyha ezt intézményesítjük európai szinten. Öné a szó. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Thank you for inviting me. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm, hogy meghívtak. A lehetőleg rövidebben próbálok uh, uh, hozzászólni bevezetőmben, uh, de ahogy ön is említette, remélhetőleg uh, gyümölcsöző eszmecserére kerül majd sor. Röviden a fenyegetettségről és az erre adott válaszról szólnék. A uh, külszolgálata, a tanács, uh, a bizottság részéről, és aztán csak távirati stílusban a kihívásokról, a fenyegetésekről. A fenyegetés ennyire szigorú még soha nem volt, amióta kineveztek több mint 8 évvel ezelőtt, és ilyen fenyegetéssel, ilyen akut fenyegetéssel, ilyen sokféle fenyegetéssel soha nem néztünk még szembe. Az emberek az Alkaida, a Daesh részéről de főleg a szociális médiákon jelenlevő radikalizálódott elemek a börtönökben, tehát mindezt figyelembe kell venni. Aztán ott vannak a külföldi harcosok, ez még, erre még nem volt példa. Sikerült visszaszorítani bizonyos dolgokat az elmúlt hónapok során az egyes e, intézkedéseknek köszönhetően. Szíriába és Irakba egyre kevesebben mennek, a harmadik persze Daesh és az Al-Qaida. A Daesh-ről tudjuk, hogy továbbra is jelentős szervezet, ami a pénzt, a kommunikációt, a harcosok számát illeti, de a szervezet jelentősen csökkenő tendenciát mutat, köszönet a koalíciós csapásoknak, az iraki hadsereg fellépésének, a Pesmega és a különleges egységek fellépésének, és ennek talán három konzekvenciája lehet, ami a fenyegetettséget illeti. Az első, az, hogy nagy valószínűleg a Daesh több európai nyugati támadást fog szervezni, ahogy a közelmúltban is ezt tapasztaltuk, hiszen a szervezet eddig sikeresnek tűnt, most védekező stratégiát kell, hogy folytassanak, és sikeresnek kell lenniük. Úgyhogy erre fel kell készülnünk. A második, ami még nem öltött testet, de elképzelhető, a harcosok jelentősebb víz, számban való visszatérése, jelentősebb számban, mint ahogy azt gondoltuk. A harmadik pedig Szíriából, Irakból, Iránba helyezi át a vezetés posztját. De nem szabad elfeledkeznünk az alkaidáról sem, vannak akik elfeledkeznek róluk, mert ezek csendesebbek, a Jabhat al-Nusra az alkaida két legveszélyesebb ága, lehet, hogy a taktikájuk más, de a céljuk ugyanaz, mint a Daesh-nek. Úgyhogy nagyon veszélyes szervezet ez is. Ennyit a fenyegetettségről. Ami a választ illeti. A párizsi támadást követően az állam és kormányfők az EU intézményeket arra kérték, hogy három irányban mobilizálottabbak legyenek, a megelőzés, a válasz és a harmadik ágon. Röviden beszélnék a represszívról, csak tájékoztatásképpen, ami a jelenlegi munkát illeti. Pillanatilag munkánkat arra irányítjuk, hogy a különböző platformokat hogy tudjuk optimizálni, ahol adatokat tudunk egymással megosztani. A tanácsot rendszeresen tájékoztatjuk arról, ahogy a tagállamok a különböző platformokat, az Európolt például használják, itt a legfontosabb információcsere lehetőség, a Schengen információs rendszer, ez is nagyon fontos, mert a legdecentralizált informatikai rendszer, amelyet a határokon és a Schengeni térségen belül is használhatunk, de úgy van az Eurodac, a vízuminformációs rendszer, van az úgynevezett Prüm együttműködés, a DNS, az új és egyéb adatok vonatkozásában. Ami az SIS rendszert illeti, a tagállamok jelentősen előreléptek, főleg Franciaország vezetésével, a Schengen információs rendszer felhasználása terén hogy mi ezt Brüsszelben a 36.2-es, 36. cikk 2-es bekezdésének megfelelően monitorozunk személyeket. Itt kiváló tevékenységet folytatunk, hogyha valakit követni akarunk, aki a Schengeni térségben akar közlekedni, vagy átlépni a határt. Az Európolnál még kellene javítani a helyzeten, de foglalkozunk ezzel. A tanács jelenlegi holland elnöksége átfogó akciótervet készít pillanatnyilag, ahol a technikai, jogi és kulturális akadályokat kívánjuk leküzdeni, hogy többet oszhassunk meg az EU-n belül egymás között. Majd, hogyha kérik, erre részletesebben is ki tudok térni. Nos, ennyit a ö, a rendőrségi, rendőri szervekről, aztán van egy terrorizmus elleni csoport, szeptember 11-e után jött ez létre. Az együttműködést meg kell erősíteni, pillanatnyilag Hágában egy platform létrehozásán dolgoznak, informatikai humán erőforrás szempontjából, hogy struktúráltabban osszák meg az információt. A kihívás az lesz a jövőben, hogy a CTG platform és az ECTC Europol platform működjön együtt, hogy minden információt, hírszerzést, rendőri fellépést, az Eurojust által összegyűjtött információt megoszthasson. Tehát folyik az intenzív eszmecsere ezen a területen. A másik a határ kérdése. Erre majd a végén visszatérek, de ha a migráció és a terrorizmus közötti kapcsolatot meg akarjuk szüntetni, hatékonyabban kell fellépnünk a határokon. Olaszországban a szükséges berendezések rendelkezésre kell, hogy álljanak, új lenyomatokat kell összegyűjteni. Az Európol, a Frontex tevékenykedik ezzel kapcsolatban. Az Európol a tagállamokból rendőrtiszteket szeretnének a hotspotokba küldeni, hogy másodlagos ellenőrzéseket végezzenek. Úgyhogy itt is javul a helyzet. Ami a tűzfegyvereket, robbanószereket illeti, ez nagyon fontos, a terrorizmus finanszírozása is. A bizottság rendkívül széles körű, átfogó akciótervet készített, és ez aztán különböző törvénytervezetekbe öltött formát. Aztán a közös igazságszolgáltatás is nagyon fontos, mert szeretnénk, ha minél többüket elítélnék. De ehhez az kell először is, hogy jól definiáljuk ezt a jelenséget, és hogy a tisztelt ház egy irányelvet jóvá hagyjon mindenfajta terrorizmust lefedve a külföldi harcosokat is, bizonyítékokat kell gyűjtenünk, hát erről folynak a tárgyalások amerikai barátainkkal, mert legtöbbször egyszerűen csak annyi bizonyítékunk van, ami digitális jellegű, hogy a Csabatauszta vagy pedig a Daesh harcosa valaki, ehhez ugye kölcsönös segítségnyújtásra van szükség, egy évig tart, mire hozzáférünk az adatokhoz, de mindent végül is könnyíteni kellene. Egy dologról még nem beszéltünk ebben az új kontextusban, pedig ez nagyon fontos a rendőrség és a biztonsági szervek számára. Az Apple és az FBI vezetője között látták, mi folyt. Úgyhogy nagyon fontos, hogy hozzáférjünk a WhatsApp és a Skype és egyéb ilyen jellegű beszélgetések tartalmához. Ez a represszív rész. Mi a megelőző rész? Óriási terület, ez is. Pillanatnyilag négy aspektusra koncentrálunk. Az internet az első, hogy az internetről hogy tüntethessünk el nem jogos, jogilag normális tartalmakat, 80%-os ugyanis a rákeresés az ilyenekre. A tagállamoknak fel kell lépniük ezzel a kommunikációval szemben. Itt is jól előreléptünk már, de itt is többre van szükség. És Abramopoulos biztos úr egy fórum segítségével az informatikai cégeket összesítve, összefogva próbálkozik. Aztán a harmadik terület, az összes földközi tengeri állam számára fontos ez, hiszen szükségük van a segítségre, hogy az internet cégekkel a dialógusok elősegítség. Aztán ki kell képezni olyan szakértőket, akik a radikalizáció első jeleire is felfigyelnek, mert minél előbb megtörténik ez, annál jobban fel tudunk lépni biztonsági szinten. Ugye ott vannak a hálózatok radikalizálódása, mint probléma, úgy látom, egyre több ország érdeklődik ez iránt. A harmadik aspektus, ahol még többre van szükség, és ezt mindig elmondom, rehabilitációs programok létrehozása. Európa, Tunézia, Marokkó, kisebb mértékben Algéria is érdekelt ebben, ahol nagyon sok a kül- külföldi harcos. Mert nekik kell megemészteni több száz, és Tunézia esetében több ezer állampolgár visszatérését. Mindenkit nem állíthatnak bíróság elé többek esetében talán jobb a rehabilitációs program, de ehhez jelentős ilyen jellegű programokra van szükség. Tudom, hogy a francia kormány már döntött egy ilyen felállítása mellett, mégpedig a nyárra, ez kiváló ötlet. Végül pedig az úgynevezett soft terület. Ennek végül is meg kell történnie, nevezetesen az oktatás, a fiatalokra vonatkozó politikák, a sport, a kultúra terén. Mogherini asszony a kulturális diplomáciát szeretné még jobban ösztönözni. Én, ahogy Obama elnök mondta, egy millió fiatal amerikait szeretnék összekapcsolni az internettel, hiszen sokkal többet tehetünk a diaszpora mobilizálás érdekében. Ez a szakpolitikák második kosara. A harmadik pedig, ami még jobban kapcsolódik az önök munkájához, biztos emlékeznek arra, hogy a párizsi támadásokat követően a Törökország és a Nyugat-Balkánra való koncentrálás volt a kérés a terrorizmus ellenes partneri kapcsolatok létrehozása, a politikai dialógus, a terrorizmus elleni fellépés terén volt a kérés, ami a partneri kapcsolatokat illeti. Először is el szeretném mondani, hogy kiváló az együttműködés a bizottság, a külszolgálat és én magam között. A bizottság legutóbbi közleménye a biztonsági unióra utalt, a bizottság még többet szeretne tenni, annak érdekében, hogy ez a partnerség létrejöjjön. Ez kiváló hír. Nyárig Tunéziával, Jordániával és Libanonnal jelentős csomag létrehozása a cél. Megpróbáljuk ugyanazt elérni, amit Tunéziával már elértünk. Még papíron ez ugyan nem létezik, de nagyon érdekes gyakorlat volt. Tunéziai barátainkkal több dologban megegyeztünk. Nem csak pénzt akarunk ide bepumpálni és berendezéseket biztosítani. Azt szeretnénk, hogyha ez egy közös megközelítés része lenne. Hogy ők is jobban ellenálljanak a terrorizmusnak. Ez azt jelenti, hogy mindannyiunknak komprehenzív, átfogó stratégiát kell kialakítaniuk a terrorizmussal szemben, mert gyakorta ezek az országok csak represszíve állnak a terrorizmushoz. Azt szeretnénk, hogyha ez átfogó lenne, minden területet felölelne. Például az egyik dolog, amiben megegyeztem a tunéziai miniszterelnökkel, az volt, hogy lesz egy nemzeti biztonsági tanácsadó, ki fogja nevezni ezt a szemét, és mi szeretnénk segíteni a munkájában, hogy szakértőket küldjünk, hogy az igazságügyi minisztérium, a szociális terület és egyéb területek is bevonásra kerüljenek, ne csak a biztonságiak, a rendőrség foglalkozon ezzel a kérdéssel. Ez az egyik dolog. Aztán a megelőzésbe való befektetés. Az ENSZ erre hívta fel a figyelmet leginkább, hogy az ENSZ tagállamainak egy akciótervet kell kitolgoznia az erőszakos fellépés ellen, a terrorista fellépés ellen. Igazságügyi bevonásra is szükség van, támogatnunk kell itt ezt a területet is. Tunéziában van már egy ilyen, de a kollégáknak nagyon sok képzésre, támogatásra van szükségük, hogy hatékonyabban lépjenek fel. Határkérdés. Itt megint segítenünk kell, főleg Tunéziában, ott vannak az amerikai barátaink, a németek, akik a libiai határ mentén jelen vannak, de még többet kell tennünk ezen a téren is. Úgyhogy ez része volt egy inkább politikai jellegű megállapodásnak, és minden finanszírozó programról ö, gondoskodnunk kell. Itt fejlesztési pénzről van szó, mindenről, amit mobilizálhatunk a tunéziaiakkal megállapodott célok elér, elérése érdekében. Jordániával, Libanonnal is el kell ezt érnünk. Ahogy említettem, középpontban áll a határ, a dokumentumok, a ságügy, a represszív megoldás. Repülésbiztonság. Még mindig nem tudjuk, hogy az egyiptomi gép miért zuhant le, még korai a konklúziók levonása. De nagyon fontos, hogy minden repülőteret, repülésbiztonságot, földközi tengeri térséget megerősítsünk. Egy-két programot említenék, egy 23 millió eurós programot most indítunk be Tunéziában a biztonság terén, részben a határokra koncentrálva, részben a biztonságiak átszervezése terén, hogy a parlament ellenőrizze munkájukat, illetve az oktatási minisztériummal, az ifjúságpolitikai minisztériummal együttműködve Irak a Nemzeti Biztonsági Tanácsadónak egy három és fél milliós programmal, ez sokkal kisebb horderejű hírszerző szolgálati programcsere. De van egy 10 millió eurós program Jordániával, részben a civil társadalom került megcélzásra, főleg zárkát emeltük ki, ahol tudjuk, hogy vannak ilyen radikalizációs területek. A legfontosabb a megelőzés. Aztán a brit belügyminiszterrel, tanácsal Marokkóban, Tunéziában, Libanonban vannak programjaink, hogy megerősítsük a közösségek ellenállását. Ez csak egy-két példa. A következő partneri kapcsolati hullám Marokkóval, Algériával, Egyiptommal készül, még ez nem zárult le, de készülőben van. Elelő Roa említette, hogy Líbia a, az egyik legfontosabb terület, a lista vezető, ott kapacitásépítése van szükség a terrorizmus elleni harc keretén belül. Aztán a Nyugat-Balkán, a szlovén miniszterrel való tárgyalás még a fontos területek, és persze a prevenció nagyon fontos. Ennyit a partneri kapcsolatokról. Aztán a külügyminiszterek kérték, hogy a politikai dialógust fenntartsuk Törökországgal például. Június 8-án lesz egy ilyen jellegű dialógus terrorizmus ellenes témában, nagyon sok aspektus területén. Az egyik legfontosabb, ahogy a belga korá, korábbi ö, drámai események ö, során tapasztaltuk, ö, meg kell vizsgálnunk azt, hogyha valakit visszaküldenek Európába, akkor hatékony kommunikációs csatornákon keresztül követhessük ö, tevékenységét. Aztán az Arab Emirátusok, Katár, az öböl térségben, itt több bizalomra van szükség, mert meg kell erősíteni azt az üzenetet, hogy fontos számunkra, hogy Szaudarábia és Irán között ne legyen akkora a feszültség. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos annak érdekében, hogy a régióban a biztonságot növeljük. Aztán persze beszélhetünk arról, hogy hogyan. Oroszország. Itt beindultak a tárgyalások. A fő képviselőasszony úgy döntött, hogy attasikat nevez ki nagyon sok delegációban a mediterrán térségben, akik terrorizmussal foglalkoznak, és ez nagyon érdekes dolog, mert minden egyes delegációban megkereshetik a kollégákat ebben a témában, úgyhogy ez érdekes megoldás. Azt szeretném, hogyha az igazságügyi eszközök is, az Europol, a Eurojust, a CIPOL, a különböző hálózatok radikalizálódása terén több történne. Mert ezek az ügynökségek nagyon hosszú időn keresztül csak a belső feladatokra koncentráltak. Most már a fejlődés érettebb szakaszába léptek, és kiváló eszközöknek bizonyultak, úgyhogy szükségünk van egy olyan platformra, mint a Europol, és amikor a bűnügyi területet említettem, ott is szükség van az együttműködésre, a Szipolnál pedig egy különleges program keretén belül, vagy Európában, vagy ezen országokban ki kell képezni olyanokat, akik a terrorizmus ellenes területtel foglalkoznak. Nagyon sok érdekes fejleményt tapasztaltam ezeken a területeken. Több multilaterális fórumot is támogatunk, természetesen ezeket most nem sorolnám fel. Például a koalíció, tegnap említették, hogy a finanszírozás elleni harc, a külföldi harcosokkal való fellépés terén. A GCTF tagjai vagyunk, önök is tudják. A globális terrorizmus ellenes fórum tagjai, és az egyik munkacsoportban, a jövő héten Djibouti-ban Afrika szarva képviselőivel, az összes ország képviselőivel érdekes kezdeményezésről tárgyalnak. Nagyon sok testület tartozik ide, van egy PPP is közöttük, aztán ott van az ENSZ, természetesen a főtitkár egy akciótervet szeretne, amelyet júniusban kell elfogadni. Ezt támogatjuk, és megpróbáljuk ötleteket is megfogalmazni. Voltam Kairóban, Brüsszelben. Végül pedig az amerikai partneri kapcsolatról szeretnék szólni. Az elmúlt 22 év során, amikor a biztonság, amióta a biztonsággal foglalkozom, ilyen szoros kapcsolatra még nem volt példa, mint ma ezen a téren. A Snowden uh, kiszivárgásnak köszönhetően ugye az adatvédelem vetődött fel, a magán szféra védelme, de Obama elnök úr végül is nagyon jó körülményeket teremtett, és aztán ott van a vízumentességi program egyébként, amely a tagállamok esetében azt jelenti, hogy kb. kétharmaduk vízumentesen mehet Amerikába. Ez kicsit aggasztja az Egyesült Államokat, a radikalizálódás miatt. Mert nem szeretnék, hogyha valaki Európából odautazva valamilyen cselekményt követne el. Tehát támogatni akarnak minket. Ott van a Europol, az ICTC, e aminek hatékonyabbnak kell lennie. Az Europol hamarosan erőteljesebb kapcsolatokat fog kiépíteni az ncbc kel a Nemzeti Terrorizmus elleni központtal Virginiában Természetesen időnként eltérnek a véleményeink, például a digitális bizonyítékok vonatkozásában itt szeretnénk megoldást találni, ezt már említettem. Aztán egy szenátus által múlt héten elfogadott törvénytervezetről van szó, a terrorista cselekmények szponzorálói elleni igazság szolgáltatása jasztá. Végül pedig tényleg távirati stílusban a kihívásokról, ahol még többet szeretnék tenni. A visszatérőkkel mi legyen, mert ahogy már korábban is említettem, mivel összeomlában van a Daesh Szíriában, egyre többen fognak visszajönni Tunéziába, Franciaországba, Belgiumba, Egyiptomba, úgyhogy még nagyobb együttműködésre lesz szükség a földközi tengertérségében, hogy információt cseréljünk. Európában az egyik probléma az, hogy az Europol és az Eurojust létrehozására vonatkozó jogszabályok a magánszféra védelmében olyan sok ö, ö, féle kritériummal rendelkeznek, hogy teljesen más és más a helyzet mindenütt. Úgyhogy a fantáziánkra kell hagyatkoznunk. Tehát visszatérünk. Migráció és terrorizmus. Ugye említettem, hogy itt milyen kapcsolat van. Aztán a hamis dokumentumok, tudjuk, hogy túl sok líbiai, szíriai, iraki ö, ö, útlevelet loptak el és hamisítottak. Aztán központosítás a radikalizáció terén. Nem igazán az ideológiáról volt szó, hanem inkább a munkahelyekhez való hozzáférés, a közrend, a demokrácia, mint kritikus tényezők, úgyhogy minél jobban integráljuk a biztonságot, annál jobb. Köszönöm szépen, de túl sokat beszéltem már. Tisztelt elnök úr, köszönöm. Merci, Monsieur Président. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Két rövid kérdésem lenne volt. Először is, ami az információ cserét illeti. Nagyon jól tudjuk, hogy nagyon fontos, hogy a lehető legtöbb információval rendelkezzünk, és úgy gondolom, hogy amit az európai országok szintjén tesznek, biztos, hogy releváns az információ Tudni kell azt, hogy mi az, ami fontos. A többi európai országgal együtt olyan munkára van szükség, ahol közösen, közös olvasatban kibányásszák a lényeges információt. Aztán az ögölországokkal való együttműködés. Ez fontos az információ illetően, de ugyanakkor a radikalizálódás visszaépítése terén is. Hiszen az első központok az Emirátusokban, Szaúd-Arábiában, Kuwaitban, Katárban jöttek létre. Ezzel kapcsolatban szintén kívánnak valamilyen eszmecserét folytatni? Mert hát nekik is fel kell lépni nyilván, és hatékonyan az iszlám vallás keretén belül. Köszönöm szépen. Monsieur le, monsieur le président, monsieur le Elnök úr, koordinátor úr, először is én is szeretnék gratulálni és ösztönözni a további fellépést, amit képvisel ebben a nehéz pillanatban. Többször találkoztunk már önnel, és látjuk, hogy nem csak a nehézségekre, hanem azokra az orientációkra is koncentrál, amelyekre szükség van. Két dolgot emelnék ki. Az elsőt ön is említette bevezetőjében. Erőteljesen ki szeretnék fejleszteni a megelőző politikát az internetes hálózatokkal való harc terén, ahol ezeket a fiatalokat toborozzák Európában. De nem csak Európában, hanem az arab országokban is. És tényleg a kérdés, amit most föl szeretnék önnek tenni, a következő milyen partneri kapcsolatokat szeretnének alakítani más országokkal is, nem csak az EU-s országokra gondolok itt, hanem például az észak-amerikaiakkal is, mert tudjuk, hogy nagyon sok ilyen ö, ö, weboldal ott található ezekben az országokban. Másodszorban ahogy kolléganőm is említette az előbb, nagyon jól látjuk, hogy az arab országokban létezik ez a radikalizáció, ugyanúgy, mint az európaiakban. Az önök által képviselt szakpolitikán belül van-e valamilyen partneri kapcsolat, amelynek célja az, hogy a kulturális központok, főleg az iszlám jellegűek Európában újra beindítsák az együttélés lehetőségét valamilyen új ö, vallások közötti dialógus beindításával. Tehát van-e ilyen jellegű partneri kapcsolat, amit létrehoznának az Alexóval, az Iszészkullal, a kultúra, a tudomány terén való szervezetekkel, az arab ö, testvérszervezetekkel és olyan szervezetekkel, amelyeknek közös az érdekük, az Európai Kulturális Központokéval, gondolok itt a muzulmán országokban, a Magrebban, a Masregben, vagy az öböl országokban létrehozott hasonló jellegű szervezetekkel, ahogy ezt miniszterasszony is említette. Köszönöm. Köszönöm szépen. Belder képviselő. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Érdeklődve hallgattam Kekhofe úr az ön beszámolóját, ami feltűnt, az az, hogy van egy ország, ahol ország, amely sok tapasztalat rendelkezik a terrorizmus tekintetében, ez pedig a zsidó állam. És kérdés az az lenne, hogy Jordániával is van-e valamilyen fajta kapcsolatuk. A kérdésem az az, hogy milyenek a kapcsolatok ilyen szempontból a terrorizmus leküzdése kapcsán. A következő kérdésem, voltak olyan publikációk, amelynek értelmében a nukleáris terrorfenyegetés fennáll, Például ez felmerült a brüsszeli támadás kapcsán is, de gondolhatunk a vegyi anyagokra, és Szíriában is már egyfajta vegyi hadviselést láthatunk. Ez eléggé ijesztő perspektíva. Önök mit gondolnak erről? milyen veszélyeket rejtett a terrorfenyegetettség a tömegpusztító fegyverek szempontjából, tehát a vegyi fegyverek vagy az atomfegyverek szempontjából. Thank you very much, Mr. Ostrovicius, please. Köszönöm. Ostrovicius képviselő. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt koordinátor, koordinátorként szeretném nagyra értékelni az elhangzott előadását és a jövőbeni fellépésekre vonatkozó iránymutatásokat. Nem csak koordinációt szeretnénk itt látni, hanem közös fellépéseket is az EU részéről. Nem csak koordinációra van szükség, hanem konkrét koordinált fellépésre is. Hogyan értékeli az EU fellépését a pénzmosás megelőzése területén? Azt gondolom, hogy az Európai Unió, különösen bizonyos tagállamok piszkos pénzt fogadnak el, túlságosan könnyedén, különösen szomszédos országokból. Olyan országokból, ahol egyértelmű a politikai korrupció, ahol lopott pénzek találhatók, és utána ezen összegeket az EU-ba fektetik be. Ez az EU hitelét aláássa, ez a korrupció egy példája, másként ezt nem lehet nevezni. Ez óriási pénzügyi áramlatokat indít el, amit utána bárhol fel lehet használni. Az ezzel kapcsolatos értékelését szeretném meghallgatni. Ami pedig az Oroszországgal való együttműködést illeti. Tudjuk, hogy Csecsenföld és Kadirov, Csecsenföld vezetője körülbelül 30 ezer jól képzett személlyel rendelkezik. Ez egy nagyon jó szervezett egység. Ezen emberek készen állnak arra, hogy bárhova elmenjenek a világon, és ott valamit megtegyenek. A csecsen harcosok szabadon utazhatnak a dél-kaukázuson belül, Szíriába is eljuthatnak, fegyverrel kereskednek, katonai fellépésekben vesznek részt. Szeretném tudni, hogy az együttműködésüknek milyen eredményük, eredménye van ezen a területen, hiszen ez egy komoly terrorista fenyegetés Európa és a világ többi része számára is. Tehát mit tesznek ezen a területen? Nem lehet szemet hunyni ezen fenyegetés felett. Köszönöm, Lochbiller kolléga. Köszönöm, elnök úr, köszönöm Deker Kove úrnak is, hogy részletesen bemutatta a terrorizmus elleni fellépését. Lenne egy konkrét kérdésem, és szeretnék egy értékelést is hallani öntől. A külföldi harcosokról beszélt, visszamenőlegesen, hogy ez csökkenő tendenciát mutat, de mégis sokan vannak még mindig. Vannak korábban példák arra, hogy drónokkal öltek meg külföldi harcosokat, és közben van egy két brit állampolgára vonatkozó példa, akik Riyad Khan és Ruhul Aminról van szó, akik, akiket célzottan egy brit drón ölt meg. Hogyan értékeli ezt az eljárásmódot? Azt gondolom, hogy van bírósági eljárás ezzel kapcsolatban a nagy-Britanniában, de ön hogyan értékeli azt, hogy fegyveres drónokkal lépjenek fel a terrorizmus elleni küzdelemben? Köszönöm. Köszönöm. Carver képviselő. Thank you, Chair. Thank you, Mr. De Kerkhofer. Uh, Köszönöm szépen. Most hogy az Egyesült Királyságban pár héten belül döntenek arról, hogy az EU-ban maradunk-e. Nagyon sokan, akik maradni szeretnének, azt mondják, hogy a Brexit óriási katasztrófát okozhat, például a biztonság szempontjából is nálunk. Én nem tartom megfelelőnek ezeket a megjegyzéseket. Fokként, amiatt, hogy vannak olyan vélemények is, hogy semmilyen hatással nem járna ez az Egyes Királyság biztonsága szempontjából, hogyha kilépnénk az EU-ból, sőt, még jobb lenne a biztonság is Például a hírszerzés kapcsán az Egyesült Királyság nagyon jó, a nato belül is sokan támaszkodnak az Egyesült Királyság hírszerzésére. A Brexit esetében megerősíti-e azt, hogy együtt fognak továbbra is működni bilaterális módon az Egyesült Királysággal a biztonság területén, és figyelembe veszik-e majd ezeket az információ szerzést. Köszönöm szépen. Antonio Panceri, please. Köszönöm, két rövid kérdésem lenne. Ön illusztrálta, hogy hogyan áll az együttműködés, a munkafolyamat az országokkal. De egy valakit nem emlegetett, ami szerintem pedig aggasztó, a New York Times közelmúlt cikke szerint Koszovó. Úgy tűnik, hogy a fekete báránya nem a balkáni térségnek, hanem egész Európának, és gyakorlatilag mindenképpen központja az ISIS toborzó akciójának. Úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy monitorozzák-e ezt az országot, és hogyan. Második kérdésem, néhány nappal ezelőtt egy drón végzett egy talibán vezetővel. Ami az értékelést illeti, hát hogy úgy fogalmazok, politikai jellegű is volt, mert az volt az érdekesség ennek, hogy nem nemzetközi, hanem helyi érdekeltsége volt ennek a dolognak. A kockázat ennek az, hogy mi történik Afganisztánban, és ugye ennek nem csak erre az országra, hanem utána egész Európára kihatása van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Nárt úr parancsoljon. Sí, señor Kerkove, tres cuestiones. La primera respecto a la indoctrinación en Europa. Vamos a hablar Köszönöm szépen, lenne néhány kérdésem. Ami Európában a toborzást illeti és a szélsőséges izlamizmust mecsetek és madrasziskolák vannak Európában, amelyek olyan személyeket céloznak meg, akik nagyon kevés képzettséggel rendelkeznek, és a hagyományos iszlámon izlámtól nagyon eltérő nézeteket terjesztenek. A Szaudarábiában folytatott képzésről is beszélnénk, ahol a vahabizmust és a szélsőséges iszlámot próbálják terjeszteni. A radikális vallás terjesztés mutatja azt, hogy mennyire korruptak az ottani vezetők. Egy olyan országról beszélünk, ahonnan a radikális szalafistákat próbálják terjeszteni, és a radikális szalafizmuson keresztül próbálják meggyőzni az embereket arra, hogy lépjenek fel azok ellen, akik az országokat vezetik. A szaudarábiai oligarchákról is beszélnünk kell. És más országokban az Egyesült Királyságban, Spanyolországban létezik az úgynevezett obandizmus, ez is egyfajta szélsőséges nézet bizonyos nemzeti csoportokban. Ez egy olyan szélsőséges nézet, amelyet olyan testületek irányítanak, amelyekre nincsen ráhatásunk. A terrorizmus elve az, hogy a társadalmainkat terrorista merénylettel támadják, azáltal, hogy embereket ölnek meg, és ez önmagában egy szimbolikus aktus, hiszen olyan helyzetet hoz létre, amelynek nagyon is komoly, hosszú távú következményei vannak. Beszéljünk a madridi merényletről, ahol több mint százan haltak meg. Ez rendkívül sikeres merénylet volt, és a viselkedésünket és az intézményeinket is megváltoztathatja. És azt gondolom tehát, hogy a fő célja ezen terroristáknak egyfajta jelkép létrehozása. És az biztos, hogy ezen terrorista merényleteknek szimbolikus következményei vannak. egy kalasnyikovval is lehet merényletet elkövetni. Spanyolországban, hogyha valakinek van vadászengedélye, akkor kalasnyikovot vagy puskát szerezhet, és azt gépfegyverként használhatja. Ennyivel egy ilyen fegyverrel nagyon komoly támadásokat is el lehet követni. Ha valaki eljön ide a Luxemburg térre, egy kalapáccsal betörheti az ablakokat, és egy fegyverrel megölhet képviselőket. Ez a terroristák célja. Gyönyörű ajtókat építettünk most itt az épületben, amelyet a hivatalnokok felügyelnek, ellenőriznek, de hát másként is be lehet lépni ebbe az épületbe. Ez csak egy példa volt erre. Én Baszkföldről származom, az ETA fenyegetett engem, nem vagyok én hisztérika, de a jelenlegi helyzethez valóban én hozzá vagyok szokva, és botrányosnak tartom azt, hogy a fő terrorista célpont, amely ez az Európai Parlament, és ennek rendkívül nagy szimbolikus jelentősége van, hogy itt hogyan folynak a dolgok. Nos, ami Líbiát illeti, hogyha megnézzük, hogy ki ismeri el a libiai kormányt, a legfontosabb az az, hogyha nem is hivatalos ez a kormány, nagyon fontos, hogy ki ismeri el őket. Nos, a misztrátai milíciáról kell beszélnünk, vagy az ország keleti részén fellépő milíciákról. Ezen keleti milíciák egyre, egyáltalán nem ismerik el ezt a kormányt, és a tubruki csoportok sem ismerik el, és Ali Vahatra elnökről is beszélnünk kell. Aztán a keleti és a nyugati milícia, a tuareg milíciák, a törzsi területek és a zinta milícia megint csak jelen van az országban. Ön szerint lehetséges-e hatékonyan fellépni a terrorizmus ellen Líbiában, hogyha összesen annyit tettünk, hogy egyfajta fantomkormányt hoztunk létre, amely fantomkormány a miliciákat próbálja magának megvásárolni. Prostituáltakat vásárolnak de általában miliciáról beszélünk. Hogyan lehet ezzel a helyzettel valamit kezdeni? Másodszorban az iszlám állam ott van Szirtában, Dernában, Irakban, Szíriában, és már több éve jelen vannak ezen területeken. Logisztikai támogatásuk van Irakban és Szíriában, mert nagyon is átjárhatóak ott a határok, ami a szír-török határt illeti, vagy az iraki határt illeti. Hogyan lehetséges az, hogy nem csak katonai logisztikához, hanem más logisztikai eszközökhöz is hozzáfér az iszlám állam, legyen az polgári vagy katonai. És sikerült százezer katonai járműhöz hozzáférniük, hát azok valahonnan érkeztek. Hogyan lehetséges, hogy mi ezt lehetővé tettük? Dekerkov úr, most kérem, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre a, és arra, hogy mivel tudjuk, hogy tegnap a külügyminiszterek az EB találkozón beszéltek arról is, hogy a külügyi biztonsági kérdéseket, külföldi harcosok kérdéseit hogyan lehetne kezelni. Ezt önre bízom, hogy milyen sorrendben válaszol a kérdésekre. Köszönöm a kérdések elhangzásának sorrendjében. Alió Mari képviselőnek válaszolnám azt, hogy nagyon fontos az elemzési kapacitás. És ez valódi kérdés. Mint önök is tudják, nagy nehézségünk az Európai Unióban, hogy nincsen az Európai Uniónak hírszerzésben illetékessége. És ezért én csak személyes véleményet tudom elmondani. Próbálok erről tárgyalni. A múlt héten volt egy ülésünk a több tagállam politikai hírszerzési felelősével francia kezdeményezésre. Azt gondolom, hogy jó ötlet lenne, a közösségi alapok ezt megtehetnék, hogy egyfajta európai képzést indítsunk útjára az elemzők felé. Ez nem hírszerzési művelet lenne, de mint ahogy a rendőrök a Cepollal ezt megtették, nagyon is célzott képzéseket kellene beindítani a hírszerzés területén. Franciaországban van egy hírszerzési akadémia, de a németek is szeretnék ezt, és jó lenne, hogyha európai jellegű kezdeményezés lenne. Ez fontos lenne. Találkoztam a Five Eyes egyik országának képviselőjével, és azt mondta, hogy adat cunámival rendelkezünk. A nagy kihívás az, hogy hogyan lehet feldolgozni, és hierarchizálni, és prioritásokba besorolni ezen adatokat? Ez mindenképpen fontos kérdés, és abszolút támogatom ezt az ötletet, és támogatom az európai hírszerzést abban, hogy jobban használják fel a biztonsági kutatási kérdéseket 2020-ig. Nagy kihívás a bizottsági kollégáknál, hogy az általuk finanszírozott projektek megfeleljenek a valódi igényeknek, felhasználói igényeknek azt gondolom, hogy nem tévedek, hogyha elmondhatom, hogy amikor ön belügyminiszter volt, akkor a belügyminisztériumban rendelkezésre álló kapacitásokat 5-10-15 évre előrevetítve hogyan lehet felhasználni. Nagyon fontos tehát az igényeket felmérni a belső biztonság területén, ezen még lehet mit javítani. Tehát egyfajta analitikusabb dimenziót kell kifejleszteni ami a deradikalizációt illeni, illeti, és a Perzsaöbölben kialakult tapasztalatot illeti. Igen, hát vannak olyan tapasztalatok, amelyeket nem lehet egy az egyben felhasználni nekünk. Én magam is jártam a Riadi deradikalizációs központban, nagyon sikeresek ők ott, és biztos, hogy ebből ihletet nyerhetünk. De nem vagyok biztos abban, hogy ezt egy az egyben átvehetjük. Szingapírba, Szingapurban, Malajziában, más földrészeken is vannak értékes tapasztalatok, de Európának saját modellt kell kialakítani. Mert hogyha megnézzük a radikalizációs folyamatot, három tényező van ebben. Objektív tényezők, sérülékenység, objektív sérülékenység és szubjektív pszichológiai sérülékenység, kiszolgáltatottság, ideológia, ezek a tényezők könnyítik meg ezt a folyamatot és személyek között és a kontextus között is vannak különbségek, tehát nem biztos, hogy ugyanazon tényezők játszanak szerepet minden országban. De megint csak teljesen egyetértek önnel, nem kell feltalálni a spanyol viaszt, a meglévő tapasztalatokat fel kell használni. Ami az internet kérdését illeti, az amerikai partnerekkel való együttműködést illeti. Igen, egyértelmű, hogy beszélünk erről a témáról velük nem csak az Atlanti óceán, hanem az Egyesült Államok alkotmányának az első cikkeje is különbség közöttünk, hiszen az Egyesült Államokban sokkal nagyobb mozgástér van bizonyos nézetek hangoztatásával kapcsolatban, amit Európában például nem fogadnánk el. Sem Franciaországban, sem Belgiumban ez nem lenne elfogadható. Folytatjuk ezt a tárgyalást. A bizottság célja, és ebben én támogatom, és próbálom segíteni őket, az, hogy európai párbeszédet tudjunk kialakítani a nagy internetes szolgáltatók között. A kisebb országoknak az az érdeke, hogy közösen lépjünk fel, és megfelelő súlyunk legyen. Amikor a Google-lel beszélünk, akkor óriásokról van itt szó. Fontos, hogy európai szinten léphessünk fel, hogy valódi tartalmi kérdésekről tudjunk tárgyalni velük a bizottság most egy nagyon is meggyőző programot dolgoz ki. Eddig sikerült beazonosítani, hogy hol kell fellépnünk, most ezt a munkát kell megerősíteni, és ebben az internetes szolgáltatók nagyban segíthetek nekünk. Egyrészt segíthetnek abban, hogy kisebb platformokat alakítson ki. Az biztos, hogy a Facebook, a YouTube és a Google rendelkezik belső kapacitásokkal, de a kisebb platformok nem feltétlenül. Tehát fontos a kisebb platformokkal is együttműködni, és a civil társadalmat képezni, hiszen Obama elnökének a második elnök választása során egyfajta technológiát ha, ö, használtak fel, ami mindenképpen érdekes lehet számunkra. Jó lenne, ha rájuk is vonatkoztatnák ezen előírásokat. Ami a különböző felekezeti programokat illeti. Nem ismerem ezeknek a részleteit, szívesen megismerném. Igen, azt gondolom, hogy nagyon fontos felmérni az arab országbeli partnereinkkel azt, hogy hogyan lehet terjeszteni azt a küzdelmet, hogy a DAIS-sal való együttműködést az iszlámon belül hangoztathassák. Most személyes véleményt mondom el, ami az európai iszlám kifejlesztését illeti. Valóban Európában más valamennyire a politika. Franciaországban például Marokkóval és Algériával tárgyalunk az imámok képzéséről. Németországban a török közösségre vonatkozóan rendelkeznek egy testülettel. Ausztriában is van egy megoldás, úgyhogy azt gondolom, hogy össze kell hasonlítani az egyes nemzeti megközelítéseket, és felmérni, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem az európai iszlámpolitika kidolgozásával kapcsolatban. Ami azt a kérdést illeti, hogy van -e együttműködésünk Izraellel? Természetesen. Belder úr kérdése volt ez. Én magam többször jártam ott, egy hónap múlva ismét elmegyek Izraelbe. Hivatalos párbeszédet folytatunk nagyon sok témában. Például arról, hogy a repterek biztonságát illeti, nagyon nagy tapasztalattal rendelkeznek, sokat tanulhatunk tőlük. Jordánia. Támogatjuk a Jordán király kezdeményezését miszerint az iszlám mérsékelt értelmezését kell terjeszteni. Gázi Herceg kérte a támogatásunkat, és ezt nagyon szívesen megadjuk neki. Ami a nukleáris terrorizmust illeti, a CBRN, tehát nem csak a nukleáris, hanem a vegyi támadásokat illeti, biotechnológiai támogatásokat illeti, lesz ilyen, számíthatunk ezzel, és ezért a menárországokban és a világ többi részén is szeretnénk CBRN központokat kialakítani. Ez egy elég költséges program, de úgy gondoljuk, hogy támogatnunk kell az országokat abban, hogy jobban felkészüljenek egy esetleges támadásra, egy ilyen jellegű fenyegetésre. A kiberbiztonságot is ide venném. Sokáig nem létezett kiberterrorizmus, de azt gondolom, hogy most már mindenképpen oda kell figyelni erre. Nem azt mondom, hogy ez egy jelenlegi fenyegetés, de ugyanúgy, mint ahogy az atomterrorizmus felütheti a fejét, az nukleáris anyagok használata robbanóanyagokban megint csak lehetséges. Ami Ostravicius képviselő kérdését illeti a pénzmosással kapcsolatban, igen, sokat tettünk már ezen a területen. A bizottsági akcióterv a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni irányelv tervezetet említi, és a rendeletet alkalmaznunk kell és hogyha beazonosítottunk egy országot, arra jobban oda kell figyelni. Valóban ezt eddig is elmondtuk, tehát jó irányba haladunk. A, jogi, a különböző hézagok, a feltöltőkártya, a virtuális deviza, a becsempészett termékek területén még további együttműködésre van szükség a hírszerző szervek között. Ami Csecsenföldet illeti, kevésbé ismerem ezt a területet, de az igaz, hogy sok csecsen és dagesztáni személy elmegy Szíriába, a Daesh-en belül vezető tisztségben vannak. És ennek nem csak Oroszországra, hanem egész közel, Közép-Ázsiára komoly kihatása van. Tajikisztánból, Üzbegisztánból, Oroszországba költöztek, de az ottani gazdasági válság miatt már nincsen ott munkájuk, és nagyon sok ország ezen Oroszországban dolgozókra hagyatkozik pénzügyileg, és nagyon sok orosz nyelvű honlapja van a Daisnek is, pont azért, mert Csecsenföldről és Dagestánból sokan érkeznek hozzájuk. Vannak nézeteltérések Oroszországgal közöttünk, de mondjuk ezen területen teljesen ugyanaz az álláspontunk. Accept or, uh... Hogy elfogadom, vagy támogatom el a drónok használatát. Beszéltünk erről jogi és nem jogi viták során is. Nincs különbség aközött, hogy egy uh, repülőcsapele vagy egy drón, amit látni kell, és amit tiszteletbe kell tartani, az a nemzetközi jog, ami a fegyveres konfliktusra vonatkozik. Ezeket a szabályokat, illetve a Genfi egyezményt kell betartani, hogy most egy drónról, vagy egy tenger alatt járóról, tenger alatt járóról kilőtt rakétáról van szó, az mindegy. Ebben az esetben Szíriában egy fegyveres konfliktussal állunk szemben, Tehát ilyen kérdéseket kell itt megválaszolni a drónokkal kapcsolatban. Kávé úr kérdése a Brexit tekintetében, hát nem szeretnék erre kitérni, főként amiatt, hogy nagyon közel van már ez a népszavazás, és ma a briteknek kell dönteniük, csak a személyes tapasztalatomat, személyes véleményemet osztanám meg. Nagy-Británia azon országok között van, amelyek az elmúlt 8 évben nagyon sokat segítettek nekem a terrorizmus ellenes harcban, vagyis ez azt jelenti, hogy úgy gondolják, hogy az EU sokat jelentett a nemzetközi vagy a belső biztonság szempontjából is. Nem csak azért segítenek, mert nagyon kedves fickó vagyok, hanem más okokból is, hiszen úgy gondolják, hogy Európának van egy hozzáadott értéke. Abban reménykedünk mindannyian, hogy Nagy-Britannia marad az EU-ban, mert nem csak, hogy mi tudunk adni, de nagy is sokat tud adni nekünk. Tehát mindenképpen én úgy gondolom, hogy Önök nem kapnak több biztonságot, e, elhagyják az, elhagyják az EU-t, pont fordítva. Fekete tekintetében foglalkozunk a Balkánnal, valóban a balkáni régióban, a nyugat-balkáni területen valóban gond a radikalizáció, és ezért támogatjuk a szlovén állam erőfeszítéseit, hogy koordináljuk a már meglévő tevékenységet, és jelenleg két-három fő prioritást eh, határoztunk meg. Az egyik a eh, fegyverkeskedelem és a megelőzés, a radikalizáció megelőzése. Itt mindenképpen olyan erőfeszítésekre van szükség, amelyre a toborzás lehet megadályozni a talibánok vezetőjének meggyilkolása Pakisztánban a múlt héten. Ez nagyon fontos, hogy konszolidáljuk a kormányt ott, támogatjuk a béke folyamatot a talibánokkal, hiszen, ahogy azt is elmondta, a Daesh megpróbál beszivárogni, nem volt még eddig sikeres, de a tapasztalat azt mutatja, hogy a talibánok nagy részét ellenőrzik Afganisztánnak. Vigyázni kell arra, hogy nagy vezető szerepet töltsenek be. A vahabizmus és Szaudarábia kérdése az extrémizmus, a szélsőségesség kérdése. Együttműködünk Szaudarábiával nagyon sok fronton. Benef herceg, amikor belügyminiszter volt, akkor nagyon sokat segített abban, hogy sikerüljön fellépni a terrorizmus ellen. Általában belsőre nagyon éberek. Lefolytattuk a vitát arról, hogy milyen módon lehetne csökkenteni az erőszakos szalafizmus terjesztését, és Szaudarábiának mindenképpen szerepe van ebben. Pontosan ezért mondtam azt, hogy jobban együtt kell működnünk ebben a kérdésben. Nem tudok semmit mondani arról, hogy mennyire könnyű bejutni ide. Hát engem ellenőriztek, amikor bejöttem. Ugyanez a helyzet a tanácsban is, nincs kételjem afelől, hogy nagyon professzionálisan végzik ezt. Az én egyik személyes testőröm is az Európai Parlamentben jött át dolgozni egyébként. Líbiával kapcsolatban a líbiai kormány részéről kell hivatalos megkeresést kapnunk, mielőtt még bármit kezdhetnénk a Leroy nak kellett volna erről beszélnie, most a kérdezeteknél állunk. A Daesh mindenképpen komoly fenyegetés. Több ezer tunéziai, szudániai, szaheli, szubszaharai, a szahara alatti területeken élők számára ez fenyegetettség. Ez probléma ugyanis a Daesh szirti katonái nagyrészt külföldi katonák, és nem szeretnénk új hotspotokat, ahol megjelennek ezek a harcosok. Azt mondják, hogy jelenleg kicsi a számuk, de megnőhet. És Szíriába mehetnek, főként amiatt, a törökök már sokkal szigorúbban lépnek fel a határokon annak érdekében, hogy a szomszédos országok destabilizációját meg lehessen előzni, mindenképpen gyors fellépésre van szükség, és ezt fogjuk tenni. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönjük uh, Kelsoff úrnak, köszönjük a risztes beszámolóját. Sajnálatos módon az ön témája minden évben egyre kényesebbé válik. Az elmúlt uh, időszakban nagyon sok terrorista támadás látható nem csak Európában, hanem az egész világon. Ezzel lezárjuk ezen napirendi pontunkat. Látom, hogy a kollégáim egy része már a többi napirendi pontot várja. A külügyi bizottság eseti küldöttségének boszniai hercegovina látogatása, Montenegrói Stabilizációs és Társas Parlamenti Bizottság találkozója, illetve az Arabféle szigettel fenntartott egy felelős küldöttség Kuwait és Omániai látogatása. Brock úr Szarajevóban járt a múlt héten. Azt kérte, hogy a délutánra halasszuk el ezt a napi rendi pontot, hogy egyetetenek ezzel, akkor majd akkor a délután folyamán beszélünk erről, és a fennmaradó 12 percet a további két napirendi pontra használnánk fel. Először is megadom a szót Picula úrnak, hogy számoljon olyan be a koszovói SCPC-ről. Köszönöm. Nagyon rövid leszek. Prisilában is jártunk a Stabilizációs Társulási Parlamenti Bizottság találkozóján, az SCPC ülésén, kilenc témáról beszéltünk, amelyel jobban megérthettük a koszovói helyzetet jelenleg. Rá kellett mutatnunk arra, hogy nagyon fontos volt az ellenzék résztvétele, akik általában a parlamenti munkát bolykottálják, és egyhangulag elfogadták a közös ajánlásokat, de nagyon heves viták voltak a politikai feltételek nagyon polarizáltak, ez várható is volt, de mindenképpen bátorító az, hogy az európai perspektíva egyesíti a kormánypártokat, illetve az ellenzéket. A politikai pártoknak van szerepe a parlamentben, megpróbáljuk arra rávenni őket, hogy a parlamenti akadályokat leküzdjék. A koszovói kormány az EU felé kíván fordulni, és megpróbálja felgyorsítani a folyamatot. Ugyanezt hallhattuk minden résztvevőt, Tacsin, Veszelin úr, Mustafa miniszterelnök, illetve Stojan miniszterelnök helyettes, és azt mondta el. Az elmúlt hónapokban az Európai Unió támogatta a pristinai eh, munkát az EU irányába, az SZP eh, megállapodás eh, életbelépése után, illetve a vízum kényszer megszüntetése érdekében. Remélhetőleg ennek eredményei lesznek fel kell lépni a szervezetbűnözés, a e, korrupció ellen, a független e, igazságszolgáltás érdekében a civil szervezeteket kell erősíteni, és a függetlenné kell tenni a médiát. Szeretnék köszönetet mondani a parlamenti képviselőknek, akik részt vettek a, e, ezen az ülésen, és szeretnék eh, a titkársának is köszönetet mondani a támogatásáért. Tonino, now I the floor to Deputy Head of Dobra, Dobravka Schulznak adom meg a szót. Eh, köszönöm szépen. Röviden szeretnék valamit eh, mondana ahhoz, amit elmondott Picula úr, aki a közös parlamenti bizottság elnöke volt. Tényleg sikerült minden következtetést egyhangulag elfogadni, az eljárási szabályzatot is, és valóban elkötelezettek az európai projekt irányába, és ez valóban egyesíti őket bizonyos szempontból, tehát ez az ellenzék számára is lehetőséget kínált arra, hogy részt vegyenek a parlament munkájában szeretném hangsúlyozni a következő kéréseket, a vízum kényszer megtartatása, én ezt támogatom és várom. Hán biztos úr is ott volt, aki rámutatott arra, hogy mik ennek a feltételei, ez pedig az, hogy a montenegrói határ kérdést rendezzék, nem igazán kívánták ezt belátni, szerintük ez nem lehet előfeltétele a vízum könnyítésnek. A második dolog, amely szerintem fontos volt, ez Koszovó északi részének helyzetének rendezése. Ez egy nagyon fontos kérdés lenne. Úgy tűnik, hogy ez is egy feltétel a további integrációs folyamat számára, és remélhetőleg sikerül ezzel is dőre jutniuk. Dajem riječ kolegici Lunaček, našoj izvjestiteljici za Kosovo, Ulrike Vitesen. Köszönöm szépen. Lunaček asszony következik, Koszovó jelentés készítője. Csatlakoznék a kollégákhoz, nagyon jó volt ez a látogatás, nagyon örültem, hogy az európai integráció keretén belül sikerült minden pártot tömöríteni, az egész ülésen voltak ebédek, vacsorák, velünk voltak ott is, és remélhetőleg ez az európai kontextus lehetőséget biztosít egy döntésre, ez, a, hogy visszatérjenek a parlamenti munkához. Aztán a koszovói parlament ben a nőkkel is találkoztunk, legalább 15-en vannak. Nagyon jó volt az eszmecsere. Ami a mi delegációnkat illeti, négy nő volt a hatfős delegációban, azt hiszem ez nagyon jó példa. Felvetném azt a kérdést is, amit a kollégák is emlegettek, de a határdemarkációs kérdést Montenegróval. Nem igazán érthető, hogy miért feltétele ez a vízum liberalizációnak. Amikor még bilaterális problémák vannak a körülöttük levő tagállamokkal. Úgyhogy akkor, ami a vízumliberalizáció előfeltételét illeti, ezt nem igazán értették, és nehezen lehetett megmagyarázni. Nos, ennyit szerettem volna elmondani, kiegészítésképpen tekintettel az idő rövidségére. Elnök, köszönöm szépen, nyilván nagyon jó volt ez az ülés, jó lehetőségeket biztosít a tovább lépése és a vízum liberalizációra. Akkor nézzük a 13. pont második részét Montenegróval kapcsolatban. Lados úr magyarázza el, azt hiszem, parancsoljon. Köszönöm a szót. Anisztot kért meg, aki a Parlamenti Vegyes Bizottság társelnöke, hogy röviden tájékoztassak mindenkit. A ö, Podgoricai május 18-21-i ülésről. 18-án megállapodás született a parlamentben, illetve a parlamenti választásokra vonatkozó törvényről és a kormányról. Az ellenzék általában nem vesz részt a parlament munkájában, de mégis megjelentek, de nem támogattak minket. Ami a kormány összetételét illeti, a következő választásokig nagyon kevés lehetőség van a munkára, inkább olyan eszközről van itt szó, amely a választási törvényt alkalmazza, például, hogy a választások során a pártok finanszírozására a kormánypénzt ne használjanak fel. A választások, illetve a parlamenti munka megfelelő ütemben folyik, de az általános érzés az, hogy több eredményt tudunk felmutatni az új reformok terén, a korrupció ellenes harcban, az igazságszolgáltás terén. Ezekre még várunk, ugye? Az ajánlásokat egyhangon elfogadták, és csak négy képviselő volt a közös a, Parlamenti Vegyes Bizottságban európai parlamenti képviselő. Ez mutatja a montenegrói társulás kapcsolatban az elkötelezettséget. Köszönöm, Rados úr! Most az Albán téma következik. Schlein asszony, parancsoljon. Chair. Um, I'm the vice chair of the delegation and... Köszönöm szépen. Én vagyok a delegáció alelnöke. McCovey képviselő sajnos nem tudott részt venni a delegációban. Nagyon fontos pillanat ez Albánia EU integrációs folyamatában, amikor is az adhok bizottság az igazságszolgáltatás reformjáját véglegesítés, véglegesítés, ez fő feltétele a folyamatoknak, és más kulcsprioritásokban való előrelmetelnek is. Egyrészt a szervezett bűnözés és a korrupció ellenes fellépésben. Közel állunk a megállapodáshoz, és másfél évnyi munka után nemzetközi és EU intézmények komoly munkája után megérett az elfogadásra a szöveg. Annak ellenére, hogy Albániában mennyire polarizált a politikai helyzet, most először több év után az ülés civilizált és konstruktív hangnemben folyt. Nagy megelégedettségre ad okot az, hogy komoly sikereket tudtunk elérni a jelenlévő kollégáknak köszönhetően, hiszen az korábbi három ülés kudarca után a közös ajánlásokat konszenzusos alapon sikerült ezen az ülésen elfogadnunk. Beszéltünk az EU-Albán kapcsolatokról, a politikai párbeszédről, arról, hogy az igazságszolgáltatás reformja hogyan áll, hogy a köztisztviselői vagy állami tisztségeket betölthető személyek jogairól beszéltünk, és az erre vonatkozó reformokról, és természetesen a migrációról és a regionális együttműködésről. Konstruktív üléseket folytattunk a miniszterelnökkel, az elnökkel, a parlament elnökével és az ellenzék vezetőjével is. A képviselők három fő üzenetre koncentráltak. Az igazságszolgáltatás reformját minél hamarabb végig kell vinni, a politikai párbeszéd nagyon fontos a parlamenten belül is, a megválasztható vagy kijelölhető személyek fedhetetlenségére vonatkozó szabályozásban is előre kell lépni. Köszönetet mondanak a politikai parlam- az Európai Parlamentnek a kiegyensúlyozott jelentését, és az általános politikai helyzetről is akartunk beszélni, és a civil szervezetekkel az emberi jogi helyzetről Albániában. A politikai fókusz az igazságszolgáltatás reformjára került, és a dekriminalizációra. Beszéltünk a fő problém, problémákról, a jogok és stratégiák végrehajtásában, a direkt stratégiákkal kapcsolatban, és hogy milyen konzultációs folyamatokra van szükség. Nagyon fontos hangokat hallhattunk ezzel kapcsolatban. A fő siker az volt, hogy rendes, normális hangulatban folytak a tárgyalások, és az ajánlásokat sikerült elfogadni. Egységes álláspontot képviselt az EP delegációja kezdetektől, miszerint a hatalmon lévő és az ellenzéki feleknek azt kell bemutatniuk, hogy képesek arra, hogy megállapodjanak és pozitív jelzést küldjenek az EU felé. Különösen figyelembe véve azt, hogy a három korábbi ülésen ezt nem sikerült elérni. Ami a parlamenti delegációt illeti, az összes eh, rendelkezésre álló csatornát felhasználta a siker elérésére, úgyhogy még egyszer köszönetet mondanák a jelen, az ott jelenlévő kollégáknak. Köszönöm. úr Ulrike csak szeretne erre reagálni. Igen, röviden, sajnos nem tudtam részt venni az ottani ülésen, delegációban, de ami a legutóbbi jelentést illeti, A régióban van egy folyó, a Balkán folyók és folyófelügyelettel kapcsolatban. Én magam is három órán kerül hajóztam ezen a folyón, ez egy gyönyörű terület, de az Albán területen semmilyen szabályozás nem vonatkozik rá, csak a görög részen. A miniszterök miniszterelnökkel, Pilesivel is tudtam találkozni, és kértem őket, hogy mivel koncesziót adtak Törökországnak nemrég arra, hogy 45 méteres gátat építsenek és elárasszák a területet. Kérjük másokkal közösen, hogy készüljön környezetvédelmi hatástanulmány európai standardoknak megfelelően, hiszen ha ezt Törökországnak adják, ez nem fog bekövetkezni. Remélem tehát, hogy a delegáció ebben együttműködik, és kérjük az albán hatóságoktól közösen ezt, hiszen nagyon szomorú lenne, hogyha ez a világ megszűnne, azért, mert az EU-s standardokat nem alkalmazzák ott. Köszönöm. Elnök, köszönöm, hogy felveti az EU integrációs folyamat környezetvédelmi aspektusát. Nagyon örülünk Slime asszony jelentésének, hiszen a az előző jelentés nem volt annyira pozitív itt az AFET-nél, mint a mostani tiranai látogatás jelentése, és azt gondolom, hogy ez bátorító a további albán reformokkal kapcsolatban. Köszönöm. Most tehát a 14. napi rendi pont, beszámoló az arab félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség kuvaiti és ománi látogatásáról. Michel Ali Omarinak adom meg a szót a delegáció elnökének, hogy számoljon be erről. Monsieur le Président, je ne serai pas trop long parce que je pense que... Köszönöm szépen, elnök úr, nem leszek túl hosszú. Csak egyszerűen azt szeretném elmondani a bizottságnak, hogy Gilbert Nyóval és Alice smith múlt héten jártam ott, Kuwaitban és Omanban is. Olyan régióról van szó, ahol a legtöbb biztonsági kockázat, gazdasági kockázat áll fenn, Jemen, Izrael, Palesztínia, Líbia, terrorista probléma és az olajválság. Hamani és Kuwait, Kuwait nagyon pici országok, de nagyon fontos szerepet vállalnak fel itt a régióban a lehető legmagasabb szintű tárgyalásokat folytattuk a hatóságokkal a két országban, kölcsönös tisztelet övezte ezeket a tárgyalásokat, nyíltság. Egyébként konszenzust is tapasztaltunk partnereinkkel azzal kapcsolatban, hogy a diplomáciai fellépés milyen kiegészítő jellegű ott a régióban, ami az EU-t illeti. Diplomáciai megoldásokra van szükség a régióban uralkodó konfliktusok megoldására. Szélesebb körű kapcsolatról volt szó tehát. Az Európai Parlament és a két ország parlamentje között erre utaltunk, illetve arra is, hogy szükség van arra, hogy a közvéleményhez is forduljunk ezekben az országokban, egyes témákban. Emlékeztetésképpen el szeretném mondani egyébként, hogy Brüsszelben három héttel ezelőtt volt egy első találkozó regionális parlamentek közötti szinten, és rendkívüli sikernek örvendett ez az esemény. Ez a regionális dimenzió tényleg újdonság, ami a kapcsolatainkat illeti, és úgy gondolom, hogy kölcsönös látogatásokra van szükség, annak érdekében, hogy elmélyítsük a kapcsolatokat az öböl országokkal, főleg ezzel a két országgal, és hogy jobban megérthessük egymást. Ezen kívül az Európai Unió nagy figyelemnek örvend, és az Európai Parlament is ezen országokban, és a médiákban nagy lefedettsége volt a látogatásunknak, és ezen a területen is figyelembe kell vennünk a kezdeményezéseket. Nézzük röviden az egyes országokat. Kuwaitban 8-szorra ültek össze a parlamenti képviselők, a nemzeti parlamenttel, a helyi nemzeti parlamenttel, a parlament szóvivője, a külügyi bizottság képviselője, az emberjogi képviselők is részt vettek ezen, de az emír is, a külügyi miniszter, miniszterelnök, igazságügy miniszter, az iszlámügyekért felelős és a biztonságért felelős, aki egyébként a belügyminiszter is fogadott minket. Mindenkivel először is saját közös aggájainkat osztottuk meg, főleg a terrorizmus elleni harcban, de ugyanakkor a biztonsági kérdésekben is, ezen kívül beszéltünk arról, hogy szükség van koordinálni a regionális érintettek fellépését, illetve a diplomáciai szintű fellépések kiegészítő jellegét. Beszéltünk gazdasági kérdésekről is, például az olajár visszaesésének hatásáról, aminek gazdaság és szociális hatása is van itt ezekben az országokban. Ez alkalommal beszéltünk a Visa Schengenről is, ami az összes ország számára komoly probléma, főleg gazdasági kapcsolataink sokszínűsége szempontjából is, de ugyanakkor politikai jellegű probléma is, mert az emirátusok esetében könnyebbedett a helyzet, a többi ország nem érti, hogy ők miért maradtak ebből ki. Ami Kuwait nemzetközi szerepét illeti, emlékeztetésképpen el szeretném mondani, hogy itt folynak a tárgyalások Jemenről, Egyiptomról, az ENSZ-ről, de amikor megérkeztünk, megszakadtak a tárgyalások sajnálatos módon, de azért ez az ország részt akar venni ebben, akár csak a Szíriának nyújtott humanitárius segély terén ezt jelezték. Sokat beszéltünk az iraki és a szíriai helyzetről, ami Palesztinát illeti. A kuvaiti parlament szóvivője, elnöke rendkívül határozottan fogalmazott, azt mondta, meg kell oldani ezt a problémát, hogy az öböl térség fiataljait ne a terroristák vonzák. Ehhez kezdeményezésekre van szükség. Beszéltünk arról, hogy a Knessetet kizárják a Nemzetközi Parlamenti Szövetségből, mert nem tartja tiszteletbe Izrael kötelezettség vállalását az ENSZ határozat keretén belül. Ami az jogi dialógust illeti. Beszéltünk a bidon helyzetről, olyanokról, akiknek nincsen semmilyen állampolgársága, de szeretnének valamilyet, hogy különbséget tegyenek azok között, akik tényleg régóta vannak már ott állampolgárság nélkül, és akiknek kép, készek a kuvaiti állampolgárságot megadni, és akik készek munkát vállalni, és aztán ott vannak a csalók. Onnan a régióból érkezők, és akik számára az állampolgárság egy csomó előtt jelentene. Beszéltünk intézkedésekről is, amelyekkel fel lehetne lépni a radikalizációval szemben, illetve egy olyan központtal is rendelkeznek, ahol pontosan megkívánják fordítani ezt a folyamatot. A nyolcadik alkalommal találkoztunk parlamenti szinten, beszéltünk a házelnökkel, a tanács elnökkel, náluk nagyjából ez a szenátusunknak felel meg, a miniszterelnök helyettessel, aki a nemzetközi helyzetet követi, illetve a kereskedelmi és ipari miniszterekkel. Illetve a külügyi bizottság főtitkárával. Beszéltünk arról, hogy intenzívebbé kellene tenni a beruházásokat az Európai Unió és az Oman között, és hogy sokféle lábon, több lábon kellene állni, nem csak az olajra támaszkodni. Nálunk a kompetencia, hogy intenzívebbé tegyük ezt a kapcsolatot geopolitika és közös kapcsolatok. Beszéltünk arról, hogy az EU és Oman között intenzívebbé kellene tenni a kapcsolatokat. Itt ugye a vízum, Schengen kérdés is felmerült, mint Kuwait esetében. Beszéltünk arról a fontos diplomáciai szerepről is, amelyet Oman megpróbál betölteni itt a régióban, ami Líbiát, Jement illeti. Szeretném kiemelni, hogy milyen nehéz dolog ez, és ugye a feszültségeknek is köszönhető Szaudarábiával, valószínűleg Oman lenne az az ország, amely legközelebb áll pillanatilag Iránhoz, és a legfontosabb dialógust folytatja Iránnal. és ez főleg Szaudarábia részéről bizonyos fenntartást jelent velük, el szemben, velük szemben. Ugye hát jó, hogy ellátogatunk ezekbe az országokba, meg tárgyalunk, na de hogyan tovább? Legközelebb ez a két ország 2017-ben hozzánk látogat el parlamenti ö, tárgyalások ö, céljából, Szeretnénk felkészíteni olyan szakembereket, parlamenti képviselőket is, akik készek ezekben a témákban tárgyalni. Konkrétumokat tudjunk felmutatni. Folytatjuk a multilaterális tárgyalásokat is parlamenti szinten, a külügyi bizottságnak Kuwaitba és Omani miniszterelnök helyettesnek is küldtem meghívót, aki egyébként angolul és franciául is nagyon jól beszél, jöjjön el hozzánk. Javasoltuk azt is, hogy az INTA elnökének írjunk, hogy intenzívebben készítsük elő a beruházásokat az EU és Omán és az EU és Kuwait között. Nekünk kellene ezt továbbítani a kompetens képviselőknek, és szerintünk itt kellene előkészíteni a média lefedezettséget. Ez nagyon fontos lenne nekünk is. Köszönöm szépen. Köszönöm, miniszter asszony. Kiváló volt ez a látogatás, és nagyon hasznos Kuwaitban, főleg a közvélemény érdeklődésének felkeltése érdekében, ami a kezdeményezéseket illeti mind a partnereink, mind a régi országai ö, szempontjából. Nos, ezzel lezárnám a délelőtti ülést. 15 órakor folytatjuk, és Bosznia-Hercegovinával, ha elnök úr megérkezik. Köszönjük szépen!